Okay, colleagues, if people can start to take their seats now. Kedves kollégák, kérem, hogy foglalják el a helyüket, mert szeretnénk, szeretnénk elkezdeni az ülésünket. Volt egy közös találkozónk az INTA szakbizottsággal, és itt most kezdjük a saját fejlesztési bizottsági ülésünket, ami azt jelenti, hogy a kettes napi rendi pont következik ami azt jelenti, hogy el kell fogadnunk a napirendet, hozzám nem érkezett semmilyen észrevétel ezzel kapcsolatban, de lehet, hogy mégis van. Most hallottam éppen. Köszönöm, elnök asszony. Az EPP frakció nevében szeretném az adósság fenntarthatósággal kapcsolatos szavazást elhalasztani. Tehát ne legyen holnap, hanem csak legközelebb legyen ez a szavazás, és ezzel egy kicsit több időnk lenne, hogy kompromisszumokat keressünk. Köszönöm. Charles Görönc. Köszönöm, elnök asszony. Azért néhány szó magyarázatot fűznék ez az egészhez, eh, nevezetesen ahhoz, hogy hogyan szerveztem meg a jelentéssel kapcsolatos munkát. Január 31-én érkeztek meg a módosítók a saját nyelvükön. Az EPP-s módosítók azok lengyelül érkeztek meg, ami azt jelenti, hogy nem igazán tudtam velük foglalkozni, de javaslatot tettem arra, hogy legyen Strasbourgban egy árnyékelőadói ülés, a lengyel kollégának tettem egy és a lengyel kollégának tettem egy javaslatot arra, hogy suttogó tolmácsolás legyen, amit nem fogadott el. Azt akartam, hogy a bizottság menetrendjét tudjuk tartani, ugye rapportőrként én nem tudom felülírni azokat a döntéseket, amelyeket a bizottság hozott, ezért nem tudtam az EPP-s kéréseknek eleget tenni. Noha néhány napja értesültem a kérésekről, de nyilvánvalóan most beszélhetünk erről, mert a napirendet érinti. Venta úrnak a javaslatát én nem ellenzem, toujours été correct sur le ton. Mindig is, mindig is korrekt volt, és én ezt nagyon méltányolom. Ugyanakkor a, azokat az igazságtalanságokat visszautasítom, amiket az elmúlt napokban e-mailben megfogalmazott. Én mindent megtettem mindig. Mindig megpróbáltam mindenki kérésének megfelelni. Amennyiben nem sikerült, akkor sem az én hibám volt. De készen állok arra, hogy ezt most megvitassuk. Nyilván ezzel most egy kicsit, kicsit időt fog igényelni, illetve időt vesztünk ezzel. Köszönöm, mondja az elnök. Valóban a türkisz héten mindig nehéz előkészíteni a szavazásokat. Bogdán, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Most németül folytassam, mert akkor közvetlenül értjük egymást. Köszönöm szépen, amit mondtál. Én tájékoztatalak téged, hogy ezen a zöld eh, héten lesz ez a eh, szenegáli misszió. Én eh, én tudom, hogy ezek az értelmezési, illetve interpretációs problémák felmerültek de Dakarban voltunk gyakorlatilag egészen ma reggelig, ma reggel érkeztünk, nem volt túl sok időnk arra, hogy konkrétan közvetlenül egyeztessünk. Általában tényleg nagyon jó az együttműködés a devében. Ez jó lenne, hogyha folytatódna. A frakcióm nevében szeretnék köszönetet mondani ezért. Jó. Akkor elhalaszthatjuk a szavazást a következő ülésre. A titkárság majd tájékoztat bennünket, hogy ez mikor lehet. Ezt majd megbeszéljük, márciusban lesz ez valószínűleg azok a kollégák, akik Szenegába mentek, egy kicsit hát a visszaútjuk hát, rémálomhoz hasonló volt. Nagyon örülünk, hogy Bogdán egyáltalán itt tud lenni ma. Tulajdonképpen péntekről szombatra viradólag már haza kellett volna érkezniük, de csak ma reggel érkeztek ide, úgyhogy nem igazán tudtak felkész, nem igazán tudtak felkészülni erre az ülésre én a közép-afrikai köztársaságban voltam, mi szerencsére időben érkeztünk, de izgatottan várjuk a másik misszióról majd a beszámolót. Jó, akkor az elnök közleményeit. Donatella Privát szeretném köszönteni, ő a titkárságunk vezetője, új vezetője vezetője, Anne mclaughlin elbúcsúztunk eh, a legutóbbi eh, alkalommal, több évig eh, dolgozott a, ebben a szakbizot, szakbizottságban, most Donatella lesz velünk, de hát ezzel a csokoládéról le kell, mondani, le kell mondanunk. Donatellát nyilván mindenki ismeri, a, az Alkácsi parlamenti ülésekről. Köszönöm szépen, Donatella, hogy itt vagy, és csatlakozol a csapatunkhoz. Más bejelenteni valók először is holnap reggel, holnap reggelre engem meghívtak egy fejlesztési csúcs találkozóra. A, az, az eszközök és a kotonu utáni egyezmény felülvizsgálatáról lesz szó. Ez egy nagyon fontos jelentés, a Sárgőrenc jelentése. Az alelnök fog engem helyettesíteni, és ő fog majd elnökölni. Néhány másik megjegyzés. A következő ülés február 27-én lesz egy közös meghallgatás, közös mezőgazdasági politika a fejlődő országokban. Nagyon régóta vártuk már ezt a meghallgatást. Remélem, hogy sokan részt vesznek majd rajta. Én sajnos nem tudok ott lenni, de nagyon fontos témáról van szó. Jövő kedden um, 3 fél hatig a Jan 4 Q2-ben és Kologlu alelnök fog elnökölni. Természetesen elköztjük a programot időben. Március 6-a külön ülés Mimica biztossal a stratégiai párbeszéd témájában általában a politikai frakciók hetén szokott lenni ez az ülés, ez egy bizonyos keretben valósul meg, akkor, amikor a biztos Brüsszelben van, de most nem lesz Brüsszelben, és ezért március 19-20-án, úgyhogy március 6-ára kellett ezt előrehozni, úgyhogy kérem mindenki ezt jegyezze föl, tájékoztatni fogunk mindenkit erről időben. A program félidős felülvizsgálatáról fogunk beszélni, illetve egyéb nagyobb változásokról, amelyek várnak ránk. És még egy utolsó megjegyzés. Múlt héten zöld hét volt, és sokan misszión voltak. Az NGO-k finanszírozásával kapcsolatban lényeges kérdések merültek fel, az Oxfam-mal kezdődött az egész, az Oxfam finanszírozásával, illetve azzal, hogy az Oxfam munkatársakat felfüggesztettek nem megfelelő magatartás miatt. Ez egy olyan téma, amelyről beszélnünk kell a szakbizottságban, de én azt szeretném, hogyha most, ma nem kezdenénk el ezt a vitát. Az zöld hét miatt nem volt idő arra, hogy a koordinátorok felkészüljenek egy ilyen vitára, előkészítsék ezt az eszmecsért, úgyhogy azt gondolom, hogy a koordinátorokra kellene bízni először első körben ennek megvitatását, és aztán utána visszatérni, miután a koordinátorok egyeztettek el erről. A bizottságot meg fogom kérni, eh, kérni arra, hogy tájékoztasson bennünket erről. Én tudom, hogy a bizottság bizonyos eh, eh, nyilatkozatot tett az Oxfam témával kapcsolatban, és viszont kérünk további tájékoztatást, hogy mi történt ebben a témában. A hatos pontban majd meghallgatjuk a bizottságot. Talán majd egy, ö, hamarosan egy következő bizottsági ülésen. A december 4-i ülésről kérdezem, hogy van-e bármilyen megjegyzés. Hogyha nincs megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni az ülés végén. Aztán a koordinátorok ülés január 24-i koordinátori ülés ugyanez vonatkozik erre, hogyha nincsen megjegyzés ezzel kapcsolatban, az ülés végét végén elfogadottnak tekintjük ezt. Akkor a hatos pontra térünk rá. Az Európai Bizottságot kérdezem az Oxfam témával kapcsolatban. Kásztennek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden hadd mondjam el, hogy mi volt az Európai Bizottság általános véleménye, vagy nyilvános véleménye témával kapcsolatban. Az Európai Bizottság azt várja a partnereitől, hogy az etikai szabályokat, a magatartás kódexi szabályokat és elveket betartsák, a nem megfelelő magatartást természetesen nem toleráljuk. Az Oxfam tól azt várjuk, hogy teljes mértékben tisztázza az felvetető ügyeket teljes átláthatóság mellett. Az Oxfam a legmagasabb etikai és morális elvárásoknak megfelelően kell, hogy fellépjen és ezért az Oxfamot arra kérjük, hogy teljes átláthatóság mellett sürgősen tisztázza a vádakat. Számos ülést hívtunk egybe, hogy tisztázzuk a kérdéseket, az információkra várva mindenféle új humanitárius vagy fejlesztési egyezmény aláírását az Oxfammal felfüggesztjük, és minden humanitárius szervezetet arra emlékeztetünk, hogy ne felejtsék el, milyen kötelezettségeik vannak, és milyen elveknek kell megfelelniük. Természetesen felülvizsgáljuk, és ha szükséges, akkor felfüggesztjük azokat a támogatásokat, amelyeket a partner szervezetek kapnak tőlünk a feladataik végrehajtására, hogyha nem felelnek meg azoknak az elveknek és elvárásoknak, amelyeket az egyezményekben lefektettünk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Most itt az önök által várt információk hiányában nem tudjuk megvitatni ezt a kérdést, de természetesen a humanitárius szervezetek fellépését figyelemmel kísérjük. Norbert és én közép-afrikai köztársaságban voltunk a héten, nagyon nehéz körülmények között dolgoznak itt a szervezetek. Eddig soha egyetlen utamon sem tapasztaltam ilyen biztonsági intézkedéseket, amelyekre szükség volt, és ne felejtsük el, hogy az Oxfam még ennél is súlyosabb körülmények között dolgozik, Nyilván arányosan kell tekinteni erre a kérdésre, nagyon sok kiváló Oxfam munkatárs dolgozik terepen, nagyon nehéz körülmények között. Bizottságnak van-e más tájékoztatása, ha nincs, akkor a hatos pontot lezárjuk, és a hetes pont következik egy közmeghallgatás oktatás és képzés témájában. Most át fogom adni a szót Bogdán Bentának és Venszan Péjannak. Kedves kollégák, megnyitom a hetes pontot, ez egy közmeghallgatás, és nagyon örülök annak, hogy e, ezt e, bejelenthetem, hiszen az oktatás kulcsfontosságú téma a bizottságunk számára, kulcsfontosságú a fenntartható fejlesztési célok betartásában. Az oktatás az egyik kulcsfontosságú téma a célkitűzések között, és látjuk, hogy egyre több gyermek jár iskolába, és ezzel a milleniumi fejlesztési célokhoz egyre közelebb kerülünk. Ami aggaszt engem az az, hogy ugye 18 évvel ezelőtt, amikor megindult egy trend felfele, de most úgy látszik, hogy egy kicsit ez megtorpant, sőt, csökken is. Nyilván fogunk erről hallani még. Megnézem a számokat, akkor elmondhatom, hogy a, a, eddig 10, a, a fejlesztési segítségnyújtás 10%-át fordítottuk oktatásra, most pedig 7%-ot. Az egyetlen globális alap, amely Dakarban egy konferenciát szervezett, és itt a donorok két milliárd dollárt ajánlottak fel, a Globális Partnerség az Oktatásért nevű programnak az elkövetkezendő három évre a fejlődő országok maguk 30 milliárd dollárt ajánlottak fel, reméljük, hogy ez, ez a pénz el is jut a kedvezményezettekhez, hiszen gyakran csak ígérgetésre kerül sor, és aztán a megvalósulás eh, hát várat magára. Tehát 110 milliárd dollárnál járunk most, 80 milliárd dollárról, 110 milliárd dollárra emelkedett a projekt költségvetése. A közép-afrikai köztársaságban meglátogatunk egy iskolát, azt mondták, hogy minden osztályban 160 gyermek van, nincsen, alig vannak könyvek, nincsenek képzett tanárok, és az a, a, a, a nagyon sok az írás tudatlan, 50% az írás tudatnak, viszont 23%. Ez emellett a menekült kérdés is egy nagyon fontos téma, amit napirendre tűztünk és tematizáltunk. Nagyon sok téma, tehát fontos és megoldásra vár, hogyha az SDG célkitűzéseket el akarjuk érni. Most megadom a szót Bogdan Ventának, sőt, átadom az elnöklési lehetőséget, és eh, hát ez nagyon nagy teljesítmény részéről, hogy itt van, konkrétan Szenegálból ide érkezett, én pedig eh, leülök ide az egyik sorba, és meghallgatom az előadásokat. Köszönöm, elnök asszony. Most eh, az első panellel folytatjuk. A négyes fenntartató fejlesztési cél az általános helyzet és az unió oktatási támogatása. Az elnök asszony elmondta, hogy miért fontos az oktatás fejlesztése, a millenniumi fejlesztési célok elérésében. Itt több erőfeszítésre van szükség. És különösen a négyes fenntartató fejlődési cél arról kíván gondoskodni, hogy befogadó oktatás valósuljon meg, és az élethosszig tartó tanulás is megvalósuljon. A 2030-as napirendünk ennek a kiszerésítésére koncentrál. Az oktatás támogatása most már túlmegy azon, hogy az alapfokú oktatást szélesítsük ki, és most már a közép- és felsőfokú oktatást is magában foglalja, illetve a munkaerőpiachoz szükséges készségfejlesztések is ide tartoznak. Azt hiszem, erről a második panelben fogunk beszélni. És az egész életen át tartó tanulás támogatása is fontos a korai gyermekkortól egészen a felnőtt kori oktatásig. És ennél még fontosabb az, hogy ne csak mennyiségi, hanem minőségi szinten is megvizsgáljuk a helyzetet. Nem csak az a fontos, hogy a beiratkozási arányt fokozzuk, hanem az is, hogy releváns és hatékony képzéshez vezessen az oktatás. A fejlesztési célok, különösen a négyes fejlesztési cél forgatókönyvében szerepel az uniós támogatás, de ennek a kifejtésére van néhány kiváló vendég eh, itt velünk. Az első hozzászóló Dagyó asszony lesz, aki a globális oktatás eh, figyelési eh, jelentés munkatársa volt az UNESCO-nál. Ez a jelentés a négyes fejlesztési cél megvalósulását vizsgálja, és ennek a napirendnek a tíz célkitűzését. A jelentés második kiadása a 2017-es 18-as jelentés volt. Ez az elszámoltathatóságra koncentrál, és azt elemzi, hogy az érdekelt felek hogyan tudnak hatékonyabb, hatásosabb és egyenlőbb oktatást kínálni. A kormányokat, az iskolákat, szülőket, a nemzetközi közösséget és a magánszektort is elszámoltathatóvá kell tenni a minőségi, befogadó és egyenlő oktatás területén. Ajánlásokat is megfogalmaznak a jobb oktatási rendszer kialakítására. A globális helyzet áttekintése után a második hozzászólónk az oktatás témáját közel hozza majd hozzánk, és megvizsgálja azt, hogy mit tesz az Európai Unió a fejlődő országokban. Matei csak asszony, az a kultúra, oktatás, egészségügy osztályvezetője az Európai Bizottság DEFCO főigazgatóságában. Az ő prezentációja át fogja tekinteni azt, hogy mik a fejlesztési együttműködés prioritásai az oktatásban. Ide tartozik az általános szakpolitikai iránymutatás, amelyet az általános együttműködési keret fekteti le, az európai konszenzusos napirend, illetve a konkrét oktatásfejlesztési iránymutatások, amelyeket a munkadokumentum fektet le, amelynek témája a jobb és több oktatás a fejlődő országokban. És többet fogunk hallani a bizottság meglévő pénzügyi vállalásairól is, amelyek révén az EU aktívan közreműködik a fejlődő országok oktatási szektorában, illetve hallani fogunk az ezzel kapcsolatos eredményekről is. A napirendben még egy hozzászóló szerepel, akit meghívtunk erre a meghallgatásra. A Világbank világfejlesztési jelentésének a bemutatására, de ők sajnos nem tudnak részt venni a meghallgatáson. Ennek ellenére a két vendégünk bizonyára nagyon jó áttekintést fog nekünk adni a négyes fejlesztési cél eh, helyzetéről és az unió eh, e, oktatás támogatásáról. Először is eh, Tadjó asszonynak adnék szót, 10 percet kap arra, hogy megtartsa a prezentációját. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Anna Tadjó vagyok, és a globális oktatás figyelési jelentés politikai jellemzője vagyok. Köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra ebben a kritikus pillanatban, amikor döntünk arról, hogy a következő három éves időszakban hogyan fognak alakulni az unió kiadásai. A következő prezentációban be fogom mutatni a jelentésünket, a legfrissebb jelentés néhány eredményét, és fogok adni néhány információt arról is, hogy milyen finanszírozási szerepet tölt be az Unió a globális kontextusban. Ahogy azt önök is tudják, a négyes fenntartható fejlődési cél az, amely hét célt és három megvalósítási módot fektet le, amelyeket 2030-ig el kell érni. Félkövérre láthatják azokat a témákat, amelyekre ki fogok térni a prezentációmban. És mivel ez minden országra érvényes, van itt néhány jellegzetesség. Például az oktatás elmozdulása a készségek, illetve az élethosszígtartó tanulás felé, a befogadás és egyenlőség, illetve a tanulás eredményei. A globális oktatás figyelési jelentés, amelyet én most képviselek, 2002-ben került először kiadásra. A szerkesztőség függetlenül működik, az UNESCO adja ki ezt a jelentést, és 15 donor és alapítvány finanszírozza ezt két oldalú megállapodások alapján. Az Európai Unió nem vesz részt ebben a finanszírozásban. És megkaptuk a mandátumot 2015-ben arra, hogy mi legyünk az a mechanizmus, amely a felülvizsgálatot és a beszámolást végzi ezzel a fejlesztési céllal kapcsolatban és ennek keretében nemzeti és nemzetközi stratégiákról eh, kell beszámolót készítenünk, eh, hogy minden releváns partnert eh, elszámoltassunk a saját vállalásaival kapcsolatban. Ennek a kettős felhatalmazásnak az eredménye az lett, hogy két része van a jelentésnek. Az egyik egy utánkövetést jelent, ami főleg a célkitűzésekre koncentrál, amelyeket korábban megmutattam. Ezen kívül a Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága közösen kijelölt témák is ide tartoznak. A 2016-os az oktatásra és más fejlesztési célokra koncentrált, a 2017-es, 18-as pedig az elszámoltathatóságra. A következő, amit évvégén fogunk kiadni, az a migráció és hasonló témákra koncentrál, utána pedig a befogadó oktatás lesz a téma. Most kitérnék azokra a célokra, amelyek a jelentésben szerepelnek. A 4.1-es célkitűzéssel kezdeném. Ennek a célja az, hogy megmutassuk, hogy az ingyenes minőségi alap- és középfokú oktatáshez mire van szükség. 264 millió fiatal van, akik még mindig nem férnek hozzá az oktatáshoz és mindannyian tudjuk, hogy az, hogy valaki iskolába jár, nem azt jelenti, hogy el is fogja azt végezni. Globális szinten a 2010 és 2015 közötti időszakban a végzési arányok 83% között voltak, az, az alapfokú 69% eh, az alsó középfokú, és 45% eh, eh, a felső középfokú oktatás területén. Ezen az ábrán látható az eloszlás az országok között. És ha nem is látható nagyon jól, az mindenképpen kitűnik ebből az ábrából, hogy nagyon nagy a szórás az országok között. A felső középfokú oktatás zöld pontokkal van jelölve, ezt szerint rendeztük a grafikont. És érdemes még megjegyezni azt is, hogy legalább 15 olyan ország van az ábra bal oldalán, ezeket a kék pontok jelölik, és itt kevesebb, mint egy gyermek végzi el az alapfokú iskolát. És itt most nem csak a végzésre koncentrálunk, hanem arra is, hogy minimális olvasási és matematikai ismereteket szerezzenek a tanulók. Ennek nincsen globálisan meghatározott definíciója, de jelentős előrelépés történt a tanulást figyelő globális szövetség révén. Egy olyan megközelítést alkalmaznak, amelyet a 2012-es jelentésünk körvonalazott. Az UNESCO ekkor statisztikákat vezetett be, és ez új és kiterjesztett becsléseket tartalmaz, amelyek arra mutatnak, hogy a gyermekek fele az alapfokú iskolai elvégzésekor nem rendelkezik ezekkel a készségekkel. És ez a szubszaharai Afrikában a gyermekek 90%-ára emelkedik. És a 4.1-es cél valójában azt jelenti, hogy 12 év ingyenes oktatást jelent, amelyből legalább 9 évnek kötelezőnek kellene lennie. Jelenleg az országok kevesebb, mint egy ötöde biztosítja a 12 éves ingyenes és kötelező oktatást. A 4.2-es cél felismeri annak a jelentőségét, hogy a korai gyermekévek alapozzák meg a kognitív és érzelmi fejlődés későbbi irányát. Itt sem született még konszenzus, így nem tudtuk meghatározni a beiskolázási kort. 2015-ben a gyermekek 69%-a már egy évvel a beiskolázási kor előtt valamilyen intézménybe járt, de a regionális átlagok szintén nagy szórást mutatnak. Egyes országokban Latin Amerikában és a karib 90% fölött volt ez az arány, és a szubszaharai Afrikában pedig 42% volt. A jelentésben szereplő elemzésből tudhatjuk, hogy a hátrányos helyzetűeket itt maguk mögött hagyják. Az alacsony és közép, közepes jövedelmi országokban 2010 és 15 között a leggazdagabbak három-négy éves gyermekei ötször nagyobb eséllyel vettek részt korai fejlesztésben azokhoz képest, akik a legalacsonyabb jövedelmi rétegbe tartoznak. A városi gyermekek pedig kétszer nagyobb eséllyel vettek részt ilyen típusú oktatásban a falusi környezetben élőkhöz képest. A globális beiratkozási arányok azt mutatják, hogy itt előrelépés történt, de az országoknak csak 17%-a ír elő eh, legalább egy éves eh, ingyenes és kötelező korai gyermekkori oktatást. A 4.3-as cél az egyenlőségről szól. És ahogy korábban is elmondtam, a fenntartható fejlődési célkitűzés eh, olyan jelentős változást ír elő, amely gondoskodik arról, hogy senkit nem hagyunk magunk mögött. És itt ez a cél foglalkozik az egyenlőséggel. A nemek közti egyenlőség területén szintén eltérő a helyzet az országok és az oktatási szintek szerint. Az országok csak 60%-a érte el az alapfokú oktatásban a nemek közti egyenlőséget, az alsó középfokoktatásban oktatásban 45, a felső középfokoktatásban oktatásban pedig 25 százalék érte ezt el. 2015-ben a diákok valamivel több mint egyharmada vett részt felsőfokú oktatásban. De látható a számokból, amelyek a világ egyenlőtlenségi adatbázisából származnak, hogy itt is nagy különbségek vannak. Salvadorban például a leggazdagabb jövedelmi ötödben 51%, a legalacsonyabb jövedelmi ötödben pedig mindössze 2% vesz ebben részt. Mongóliában eh, hasonló a helyzet, ott 67% eh, és 3% ez a két számadat. A jelentésből tudhatjuk, hogy eh, az oktatásban látható a jövedelmi különbségek helyzete. Például az alacsony jövedelmi országokban a lányoknak mindössze 1%-a fejezi be a középfokú oktatást. De nagyon valószínű, hogy az egyenlőtlenséget még így is alábecsüljük. A legkiszolgáltatottabbak, például a szezonális munkavállalók, a hajléktalanok vagy a menekültek, illetve azok, akik háborús zónákban élnek, nem vesznek részt a felmérésekben, és ezért ők nem kerülnek be ezekbe az adatokba. Körülbelül 250 millió embert a felmérés természete miatt nem tudtunk megvizsgálni. A 4.A célkitűzésre térünk át, ami a tanulási környezetről szól. Ez egy olyan célkitűzés, ami azon az elven alapul, hogy gyermekbarát iskolákat kell létrehozni. Ennek a mutató száma az infrastruktúrára koncentrál. Itt több dimenzió is szerepel, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy ez mit jelent valójában. De amit biztosan tudunk, az az, hogy a szubszaharai Afrikában az alapfokú iskolák négyötödében nincs elektromosság. Globális szinten pedig az alapfokú iskolák egynegyedében nincsen ivóvíz. Ezen kívül még az is ismert számunkra a kutatás és a szakirodalmi adatok alapján, hogy a rossz infrastruktúra eh, jelentősen hátráltatja az oktatás színvonalát minden jövedelmi szinten és minden országban, különösen a hátrányos helyzetű területeken. Végül pedig a tanárok és az oktatási intézmények egyre inkább célpontokká váltak. Az iskolák megtámadása egyre gyakoribbá vált 2004 óta. Ez Dél-Ázsia, Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia területein aránytalanul jelenik meg. Nigériában például 19 ezer tanárt üldöztek el az országból 2009 és 2015 között. 2016-ban a szíriai arab köztársaságban pedig nagyon sok iskolát romboltak le. Egy másik nagyon fontos cél a képzett tanárok biztosítása. Tudjuk, hogy a, diák, hogy a tanárok 80%-a képzett, de Dél-Ázsiában alacsonyabb ez a szám, csak 77%, a Karib térségben 70%, a szubszaharai Afrikában pedig csak 62%-a képzett tanárok aránya. De amit itt fontos elmondani, az az, hogy az összehasonlítás félrevezető lehet, mert nagyon sok nem dokumentált különbség lehet a képzett tanárok meghatározása között. Ez a felvételi kritériumokat, a tantervek követelményeit, illetve a képzés időtartamát is érinti. A képzett orsz, tanárok aránya számos szubszaharai afrikai országban emelkedett, de a számok mutatják, hogy különösen Eritreában, Gánában és Nigerben a képzett tanárok száma 2000 óta csökkent. Ennek főleg az az oka, hogy egyre több szerződéses tanát foglalkoztatnak, akiknek nagyon alacsony a képzettségi szintje. A tanárok motiválása, a belső és a külső motiváció például a szakmai fejlődés és a fizetés lehetőségei. Itt nagyon ritka adatokat tudunk csak találni, de amikor vannak adatok, akkor azt látjuk, például az OECD adatok alapján, hogy a, az alapfokú oktatásban a tanárok 81%-át keresik egy hasonló szintű közalkalmazottnak. A finanszírozás kulcsfontosságú tényezője ennek a témának, és még ha ez nem is szerepel a fenntartató fejlődési célok között, ezt a cselekvési keretben mégiscsak feltüntették. Az országok egynegyede nem érte el sem a GDP előírt 4%-os arányát, sem pedig a költségvetés 15%-os arányát, ami az oktatásokra való ráfordítást illeti. A 28 donorból mindössze 6 vállalta, hogy a nemzeti jövedelme 0,7%-át segélyezésre fordítja. Ezen felül a támogatás 10%-át alap- és középfokoktatásra kellene fordítani, de már hatodik éve csökken az oktatásra való ráfordítás aránya. 2016-ban, ahogy már korábban is mondtam, 7%-ra csökkent ez, ami 4%-kal alacsonyabb szintet jelent, összehasonlítva a 2009-2010-es szinthez képest. A jelentésünk már számos alkalommal kiemelte, hogy a kormányok és a donorok csak egy részét tudják fedezni az oktatás költségeinek. A háztartások szintén jelentős részt vállalnak ebből. A gazdag országokban az oktatás költségeit 18%-ban a háztartások állják, az alacsony jövedelmi országokon pedig 33% ez az arány. Kambodzsában például, amely ország az ábra jobb oldalán található, 69%-ot fedeznek a háztartások. Az utolsó diáimon pedig szeretnék megmutatni néhány válogatott grafikont, amely az éves politikai dokumentumunk alapján készült. Ezek az OECD adatokat használják. És látható ezekből az adatokból, hogy az oktatási célú segélyek csökkentek már 2009-2010 óta, és körülbelül 12 milliárd dollár ez az összeg. Körülbelül 5 milliárd kerül ebből az alapfokú oktatásba, de csak 1,3 milliárd jut a szubszaharai Afrikának. A, ennek a földrésznek az aránya már csak a fele annak, mint ami a 2000-es évek elején volt. A donorok a teljes támogatás 62%-át fordítják erre, de a a multilaterális donorok növelték a részesedésüket 2013 és 2015 között. A következő dia mutatja a, az alapfokú oktatásra fordított költés növekedését, és lehet látni, hogy az Európai Unió és intézményei a második legnagyobb multilaterális támogatót képezik az alapfokú oktatásban. Az Európai Unió intézményei körülbelül ugyanannyit fordítottak erre 2005 óta, kb. 400 millió dolláros összegről van szó. 2013 óta emelkedés következett be, már majdnem eléri ez az összeg az 500 millió dollárt 2016-ban. Az utolsó diámhoz érkeztem. Ennek a témája a globális oktatási partnerség. Nemrég az Európai Unió egy nagy lelkű hozzájárulást jelentett be Dakarban, és fontos ennek a szerepét is elemezni. És itt látható, hogy ez a partnerség milyen összegeket oszt ki. 2015-ben körülbelül 450 milliót osztott szét évente. És ez katalizátor szerepet tölt be az alapfokú és középfokú oktatásban. Öt év alatt megkétszerződött, és 2015-ben elérte 12%-ot. És 2020-ra várhatóan még tovább fog ez növekedni. Ez jó hírt jelenthet, hiszen ezt jobban célzottabban lehet a legszegényebb országoknak átadni. Köszönöm szépen! Thank you. Uh, Köszönjük. Adió asszonynak. És most remélem, hogy jól ejtettem a nevét, elnézést kérek, hogy korábban nem. Most pedig öné a szó. 10 percre szintén. Mert szeretnénk, hogyha a közönség is lehetőséget kapna. Matejcsek asszony. Köszönöm az EU elkötelezett a 2030-as tervek eh, iránt, eh, növelni akarja az oktatás minőségét. Az SDG 4 az eh, egy központi eleme az összes fenntartható fejlesztési célnak, ide tartozik Ugyanakkor tudni kell, hogy az SDG 4 például a szakképzésre vonatkozik, illetve a, ide kapcsolódnak a vállalkozási, illetve a foglalkoztatási célok is. 2010, a 2030-as célok elérésének egyik nagy kihívása az az, hogy 260 milliónál is több gyerek és fiatal nem jár iskolába. Ez azt jelenti, hogy 61 millióan általános iskolába se járnak, 203 millióan pedig középiskolába nem járhatnak azok a gyerekek, akik járnak iskolába, és mégsem tanulnak, ennek az az oka, hogy nincs elég tanár, és a tanárhiányt 68,8 millióra becsülik. Ami a nemek közti különbséget illeti, a lányok lemaradása az továbbra is fennáll, tehát a lányok oktatása problémás. De probléma van természetesen a fiúk oktatásával is, illetve a fogyatékkal élő gyerekek oktatásával is. Vannak különböző jelentős válságok, ezeket próbáljuk kezelni komoly erőforrásokkal, szükség forrásokkal, például a menekültek, illetve az országon belüli menekültek problémájának kezelésével. 25 országban 70 millió gyereket érintenek közvetlenül a válságok, és az adatok azt mutatják, hogy 30 millió gyerek kényszerült elmenekülni a saját otthonából, a távol lét pedig átlagosan 17 év. Fontos a lehetőségek kiépítése, ez fontos a munkaerőpiac szempontjából is. Ami a támogatásokat illeti, ezek a fő prioritások, amik itt láthatók. Az első a befogadás, illetve a méltányosság, itt a nemi különbségekre, illetve a fogyatékosokkal, fogyatékosok helyzetére gondolok, illetve a válsághelyzetekben az oktatás problémájával kívánunk foglalkozni, különösen a hosszú távú válságokkal, valamint az oktatás relevanciája, hogy aztán a foglalkoztathatóság az ténylegesen együtt járjon az iskolázással. Három szinten működünk, az első az bilaterális, a második regionális, és aztán a harmadik a globális oktatás támogatás. Ami a bilaterális támogatást illeti, eh, bilaterálisan 3,5 milliárd euróról van szó 49 partnerországban. Ez eh, konkrétan 400 milliót jelent az oktatásra. A fő végrehajtási csatornák az EU tagállamok ügynökségei, nemzetközi szervezetek, magáncégek, illetve maguk az országok ami a regionális programokat illeti. Elnézést kérek, lehet, hogy a tolmácsok nehezen győzik ezt a sebességet, de csak 10 percet kaptam. Ami a regionális programot illeti, három fontos regionális csatorna van, az Erasmus Plus, az egyik itt eh, a eh, kultúrák közti párbeszédet, a kapacitás fejlesztésre, illetve a felsőoktatás eh, modernizálására koncentrálunk Négy Erasmus Plus pályázat volt eddig, ennek, ezeknek volt, ennyinek volt nemzetközi dimenziója, és ezek eredményeként 66 ezer mobilitás, illetve 419 kapacitásépítési projektünk van, amelyeket az EU fejlesztési alapból támogatunk. A másik fontos csatornája a regionális programoknak a DCI e, oktatási e, programok, különösen a válság sújtotta országokban. Ennek két komponense van. Az első a minőségi oktatáshoz való hozzáférés, e, a másik pedig a kutatás, a, biztonságos tanulási környezetet akarunk kialakítani, illetve tanulmányozni ezt, hogy mi az, ami működik egy szükséghelyzetben, és mi az, ami nem, mint oktatási módszer. A finanszírozás az a DCI programok keretéből származik, 20 milliós költségvetésről van szó, ezt idén kezdtük el végrehajtani, és remélhetőleg 2021-ig tud futni ez a program. Ami a VET témát illeti, van egy másik fontos dolog, szintén regionális, tagállami ügynökségek konzorciumával együtt, például a belga ügynökséggel, a British Council-lal együtt az a cél, hogy gyors és a keresletnek megfelelő technikai támogatást és tanácsadást tudunk nyújtani a magán, illetve közféra érdekelt szereplőinek, miközben előmozdítjuk a munkaerőpiacot is, e, és megpróbáljuk bevonni a magánágazatot. E, itt külön odafigyelünk a nők bevonására, illetve a kiszolgáltatott csoportok bevonására ezekben a programokban. Ami a globális e, kezdeményezéseket illeti, erről Adio asszony beszélt most hosszabb ideig. Az EU a legfontosabb GPE donor 375 millió eurót ítéltünk oda eredetileg, majd további 170 bocsánat, 100 millióval megdobtuk ezt, tehát 475 millióról van szó 2020-ig. Ez az egyetlen olyan partnerség, globális partnerségi program, amely egyesíti az összes érdekelt felet, és kiterjed a, az alapfokú oktatásra és a középfokú oktatásra is. A replenishment konferencia után egy lökést kapott a GPE program, és úgy tűnik, hogy sikeres volt ez a, az alapfeltöltési konferencia, és ezért most további tevékenységi területeket tudunk kijelölni, például foglalkozni a tanul, tanítók képzettségével, az ő munkájuk minőségével, hogy együtt tudjunk működni. A legmarginálisabb csoportokat is meg tudjuk célozni, illetve különböző működési modelleket tudunk kialakítani országszinten. A várt eredmények 2020-ig az lenne, hogy 89 országban javítjuk a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, és ezzel elérünk 870 millió gyereket és fiatalt. Mire számítunk a GPE-től? Az, arra számítunk, hogy 19 millióval több gyerek fogja befejezni az általános iskolát, arra számítunk, hogy ebből 9,4 millió az lány lesz, és a 19 millióból még mindig 10,8 millió pedig konfliktus zónákban járhat iskolába. Ami a tanárokat illeti, az ambíció az, hogy 1,7 millió tanárt képezzünk ki, és 23.800 osztályt alakítsunk ki, építsünk iskolákat. Ami a partnerországokban elérendő eredményeket illeti, van egy szép illusztráció, amely mutatja a sikert vagy a siker hiányát, ha úgy tetszik. A további kemény munkára van szükség. 2002-ben, elnézést, 2014-ben 64 millióval több gyerek járt általános iskolában, mint 2002-ben, ami nyilvánvalóan a GPL-nek is köszönhető az országként szintű erőfeszítéseknek. 73%-a a gyerekeknek befejezte az általános iskolát 2014-ben, 2002-ben csak 63% fejezte be. Ez megint csak egy olyan siker, ami a GPM-nek is köszönhető. Egy másik globális kezdeményezés, amiről beszélni szeretnék, bár lassan lejár az időm, az Education Cannot Wait kezdeményezés. Ez egy finanszírozási platform, amelyet a humanitárius csúcson 2016-ban hoztak létre, tehát nem annyira új. Nagyon örülünk annak, hogy ez sikeresen elér kritikus területeket és menekültáborokat. 2017-ben 4 millió gyereket és fiatalt értünk el, ezek között vannak országon belüli menekültek, illetve nemzetközi menekültek, 14 országról, területről van szó. Nyomon követjük a projektjavaslatokat, a döntéshozatalt és a projektek megvalósítását a stratégiai prioritásunk az Education Canada Wait programmal kapcsolatban az az, hogy a hosszú távú válságoknál középtávú és hosszú távú segítséget nyújtsunk, egy jól megtervezett eh, humanitárius eh, területre, látlépést a fejlesztési területre, eh, megcélozva azokat, akik menekültáborokban élnek. És végezetül pár szót az IFET-ről, az International Financing Facility for Education-ről. Ez a globális oktatási segélyépítménynek egy nagyon fontos eleme. Odafigyeltünk a Learning Generation Reportra, amelyet az Education Commission tett le az asztalra, és arra számítunk, hogy ez egy olyan pénzügyi mechanizmus lesz, amelynek révén a közepesen alacsony jövedelmmel rendelkező országok finanszírozási hiányosságait is tudjuk kezelni, hiszen ezeknél az országoknak csökken a segélyek mértéke, és ez gyakran nagyon komoly eh, lyukakat hagy ezekben az országokban. Tehát tovább, fejleszt, tovább kívánjuk fejleszteni ezt a, ezt a mechanizmust, amelynek segítségével működhet ez a, ez a projekt. A, munkacsoporton, a munkacsoportban megpróbáljuk ezt a problémát körüljárni a különböző más donorokkal is, és megvizsgálni, hogy milyen módon lehet ezen a platformon keresztül további oktatási támogatást nyújtani ezeknek a közepes jövedelmi országoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadását. Most megnyitom a lehetőséget a kollégáknak, hogy nyugodtan tegyenek föl kérdéseket. Hogyha a vendégek közül szeretne valaki kérdést feltenni, akkor kérem mutatkozzon be. Ugyan úr az első. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadásokat. Ezek tényleg nagyon érdekesek voltak. Egy valódi e, áttekintést kaptunk a helyzetről. Az első kérdésem, hogy jobban megértsem a helyzetet, de van előrelépés, de kevesebb a pénz legalábbis én így értelmeztem. Hogyha most ezen helyzetben nehéz lesz több pénzt kérni tőlünk, hiszen kevesebb, a pénz, kevesebb pénzzel is nagyobb előrelépést lehet elérni. Az önök véleménye szerint mi magyarázza meg a segítség, a pénzügyi segítség vagy támogatás csökkenését? Ez azért van-e így, mert maguk az érintett országok többet ruháznak be. Ez azért van-e, mert a válság miatt máshova tevődnek át a prioritások, mert az oktatás ez túl hosszú távú beruházásnak tekint, tekinthető. Mi indokolja ezt tehát önök szerint? Ami a Dakari csúcs találkozót illeti, az minimum, minimum három milliárdról beszéltünk, de ez nem érkezett meg ez a pénz. Én voltam Franciaországban oktatási miniszter, én tudom, hogy hogy megy ez a dolog. A valóság egy kicsit más, mint az ígéretek. Önök, mint szakértők, hogyan látják az önök véleménye szerint ebben a helyzetben mit lehet tenni? Mind a kettőjükhöz teszem fel ezt a kérdést. A másik dolog, Önök nagyon kvantitatív megközelítést választanak, ez persze egy kicsit elővigyázatosság miatt is van így, vannak célkitűzések, önök számokat tesznek ide elénk, adatokat, de most én egy kicsit minőségértékelést szeretnék kapni, hogyha ebben a helyzetben vagyunk. Ugye van előrelépés, ahogy önök is mondták, mi a, mi a akadály? Mi a mi eljárásainkban mi az akadály? Több ö, ö, szereplő van, és néha a koordináció ezen szereplők között nem a legjobb. Aztán beszéltek arról, hogy globális szinten standardizálták az oktatást. Nos, én nem tudom, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez így működik-e, én látom, hogy magán Európán belül is már nagyon nehéz standardizálni az oktatást. Ez nem egyszerű, hát nyilván ez egy európai probléma, és mindenki az oktatást nagyon nemzeti politikának tekinti. Még a, mi a lehető legjobb szándék mellett is e, akadályokba ütközünk, amelyeket meg kell szüntetni. Egyrészt, mert a struktúrák multiplikált struktúrák, nagyon sok a szereplő, másrészt pedig, hogy mi hogy milyen kapcsolatban állunk azokkal az országokkal, amelyeknek segíteni akarunk. Egyrészt a pénz csökkenése, másrészt pedig egy kicsit minőségi értékelést szeretnék kapni. Köszönöm szépen, tessék! Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadást, és folytatom ott, ahol kollégám abba hagyta, de picit eltérő kérdést is tennék föl. Miért hiányzik a pénz? Tudjuk, hogy az UNESCO elég sok támogatást vesztett el azzal, hogy az Egyesült Államok kivonult, hogyha jól, emléklem, a két, jól emlékszem, a 2015-ös milleniumi fejlesztési célokban szerepelt az oktatás mindenki számára. 260 millió gyermekről volt szó, akik nem jártak iskolában. Nem tudom, hogy ez korrekt -e, de a humanitárius segítségnyújtásnak csak 2%-át használják oktatásra? Ez hát aggasztó. A kérdésem az, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a koordinációt javítsuk. A koordinációt, eh, amiről beszéltünk, hogy a humanitárius segítségnyújtáson belül növeljük az oktatásra fordított pénzt. Afrikában, Latin Amerikában ez az első dolog, amivel szembenézünk. Az országok ellenálló képességének az erősítése, hogy tudjuk ezt elérni, hogyha nem járnak iskolába a gyerekek? Önöknek mi a javaslata ezen a területen? Köszönöm. Charles? Köszönöm szépen. Én szerettem volna hozzászólni, de mikor Vansa Pejan hozzászólt, akkor utána már hát semmi újat nem tudok ehhez hozzátenni. Teljes mértékben egyetértek vele, ami a kvantitatív megközelítést illeti, amire ő is utalt. Hadd mondjam el, hogy a demográfiai helyzetet sem szabad szem előtt téveszteni. Eh, a FNÜAP eh, képviselői kerestek meg eh, a, post az, utaz, az ülésünk előtt. Azt mondják, hogy naponta 300 gyermek születik, hogyha, de ez azt jelenti, hogy naponta 6 osztályt kellene építeniük, amelyben osztályonként 50 gyerek jár. Mi lesz az egyetemekkel? Ez, ez, hogyan fogjuk a demográfiai problémákat megoldani? Ez azonnali um, hatással van a célkitűzésekre is, és ezek elérésére is. Azt szeretném, hogyha ezt az aspektust sem tévesztenénk szem elől, hiszen ez nagyon lényeges. Köszönöm szépen, Charles Norbert. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Charles egy nagyon fontos kérdést tett fel. Akár mennyire is erőlködünk, a demográfiai fejlődés ennyire robbanásszerű számos szubszaharai országban, ahol a számok rövid időn belül megduplázódnak, meg háromszorozódnak. Az én kérdésem a következő. Azt hiszem, hogy pont Európában olyan megközelítést alkalmazunk, amikor azt mondjuk, hogy ingyenes oktatás legyen óvodától az egyetemig. Ön említette, hogy van 12 ország, ahol az ingyenes oktatás megvalósul az általános és középiskolában. Mi a trend? Látják-e, hogy egyre több ország állítja rendelkezésre, vagy bocsátja rendelkezésre a népesség számára az ingyenes oktatást? Statisztikailag nagyon érdekes a téma, de hogyan lehet hatást gyakorolni ezekre az országokra? ugye az újjal mutogatás megközelítése, hát nem tudom, hogy működik-e, azt mondjuk, hogy ez az ország nem lép előre, más nagy elő, másik ország nagy előrelépéseket tett, de mennyiben mondhatjuk azt, hogy az előrelépés azáltal is megvalósul, hogy maguk az érintett országok többet áldoznak erre az oktatásra, és egyre kevésbé vannak ráutalva a kívülről jövő segítségre. Köszönöm szépen. Van -e egyéb kérdés? Linda? Igen, köszönöm szépen. Nagyon sok számot hallottunk, na és eh, hát eh, az egyes diákon is nagyon sok szám jelent meg. Dagyó asszony, a következő lenne a kérdésem. A különböző országokra persze különböző számok vonatkoznak, de megfelelően, tehát almát almával hasonlítanak-e össze? Olyan országokat, amelyeknek hasonló a fejlettségi szintje, az életszínvonala, ezeket hasonlítják-e össze? Ezeknek jobb-e a, az eredménye? semmi értem az Egyesült Királyságot összehasonlítani a közép-afrikai köztársasággal, még Szenegált sem érdemes a közép-afrikai köztársasággal összehasonlítani. Tehát a hasonló fejlettségi szintű országokat hasonlítanak-e össze, és felmutatják-e azt, hogy mi az, amit az egyik kormány a másiktól megtanulhat. Az gyerekek ugye iskolába járnak, az oktatás az egy eredménye ennek. A legtöbb európai országban Másra is használjuk az iskolát, itt találkoznak a gyerekek egymással, itt oltják a gyermekeket, itt megfelelő orvosi ellátás is van, itt tanítjuk a gyereket arra, hogy hogyan kell egészségesen étkezni például, az, ezt az aspektust is figyelembe veszik-e? A, a, a konkrét, a szűk értelembe vett oktatáson túl tekintenek-e? Láttam olyan projekteket, ahol az UNICEF és más ügynökségek a gyermekeket ellátják, itt melegételt kapnak a gyerekek, a gyerekek ugye nagyon messziről jönnek ezekbe az iskolákba, nagyon fontos, hogy ellássák őket megfelelően, hogy enni tudjanak. Vannak olyan gyerekek, akik három kilométert gyalogolnak azért, hogy általános iskolába járjanak. Ez egy elég hosszú út. Aztán Láttuk eh, az oktatás árát és minél egy, egy szegényebb egy család, annál többet kell fizetnie, ez eh, felháborító. Eh, emlékszem, amikor Gánában jártam, azt mondták nekem, hogy nagyon fontos a pénzügyi hozzájárulás az oktatásra, az oktatáshoz való hozzájárulás a családok részéről mert amiért nem fizetnek az emberek, azt nem értékelik eléggé. Mondta ez a személy, aki egyébként svéd volt, és hát ott azért emlékeztettem rá, hogy ezért Svédországban ingyen van az iskola, ezt ne felejtsük el, de hát ez a megközelítés, hogy amiért nem fizetünk, azt nem értékeljük eléggé, ez nem egy megfelelő hozzáállás. Az egyik film, amit láttunk itt, egy fejlesztési témájú film, azt hiszem Szenegáról volt szó, fiatalok akiknek a szülei nem fizették meg a könyvek árát, nem tudtak a fiatalok, ezek a gyerekek nem tudtak vizsgázni. Ez egy nagyon súlyos kérdés. Újra és újra felmerül az oktatás ára, amikor ezeket az országokat felkeressük. Nem elég az, hogy pénzt adunk az iskolának, hogyha tanárok nem kapják meg a fizetésüket, és ez gyakran előfordul, akkor ők is a szülőktől kérik a hozzájárulást. A hasonló országokat hasonlítják -e össze egymással, és milyen leckéket tudnak levonni, vagy tanulságokat tudnak levonni ezekből az összehasonlításokból. Elnök, hogyha nincs több kérdés, akkor megadom a lehetőséget a válaszadásra, 5 percet. Szenegált kétszer is említették. Véleményem szerint ez az ország ezen a területen, az oktatásban is nagyon fontos, ebben az ország helyzetében nagyon fontos a fenntarthatóság, a politikai stabilitás, az oktatás egy fontos része a politikai stratégiának, a projekteknek, de nagyon sok országban, országban nem elég stabil a helyzet, a gyermekek helyzete nagyon nehéz, instabil az ország helyzete is, úgyhogy rendkívül nehéz segíteni ezeknek az országoknak. Köszönöm, köszönöm szépen a kérdéseket, próbálok válaszolni, és aztán természetesen szívesen folytatom önökkel az eszmecserét. Az első kérdésre reagálva azt gondolom, hogy nagyon sok téma felmerül itt. Az első az az, hogy láttunk előrelépést, de nem túl nagy előrelépést. Közben azt is tudjuk, hogy a költségvetési hozzájárulás az oktatáshoz stagnált, vagy csökkent egyes esetekben. Tehát, ami azt illeti, hogy nincs olyan előrelépés, amit reméltünk az iskolaba járó gyerekek számát tekintve például, hát ezzel kapcsolatban sok mindent mondhatunk. Egyrészt a demográfiai tényező nagyon fontos, növekszik a népesség Afrikában, és ez nagyon lényeges. Nagyon dinamikus a helyzet, a napi születésszám nagyon fontos lesz 5-6 év múlva, amikor ezek a gyerekek általános iskolába mennek. Ez a dinamika, ez azt veti fel, hogy az a pénz, amit ma fordítunk bizonyos célok elérésére, ez lehet, hogy addigra, amikor ez releváns lesz a ma születettek számára, már egy más öm, számú célcsoportot érint. Aztán a szegénység. A szegénység is nagyon fontos tényező az oktatás szempontjából. Most előkészítettünk egy anyagot arra vonatkozóan, hogy az oktatáshoz való hozzájutás, az általános iskolai oktatáshoz való hozzáférés mennyiben tudja az embereket kiemelni a szegénységből. A szegény családok gyakran nem kapnak orvosi ellátást, nem kapnak, nem tudnak megfelelő megfelelően élelmezni a gyermekeiket, és az iskolába járás még további problémákat is felvet, hiszen ez egy dolog, hogy hozzáférnek az oktatáshoz, de ahhoz utazni kell, és az is egy további költséget jelent. Emellett van egy másik nagyon fontos téma, a konfliktusok hatása az emberek áramlása globális szinten, a nagy mozgás. Nem csak menekültekről beszélünk, nem csak belföldi menekültekről beszélünk, hanem az a kíséret nélkül utazó gyerekekről beszélünk, beszélünk a nem rendezett körülmények között érkezett személyekről, tehát az oktatás iránti igényt ez is meghatározza. A leginkább marginalizált gyermekeket elérni, az egy dolog, de ez nem biztos, hogy ezzel mindenkinek segíteni tudunk. Aztán emellett vannak dolgok, amelyek összefüggnek az oktatás helyzetével, nem csak a mennyiség, hanem a minőség is számít. Egyes országokban az oktatás nem kötelező, más országokban az általános iskolai oktatás kezdete sokkal később van, mint amit Európában megszoktunk. Tehát a kérdés az az, hogy miért nem sikerült olyan eredményt elérni, amit szerettünk volna, másrészt pedig látjuk a hiányt a pénzügyi támogatásban. ...39 milliárd hiányzik évente a költségvetésből az oktatás terén, és a donoroknak ja, hatszor ennyit kellene felajánlaniuk, hogy az elvárásoknak megfeleljünk, a fenntartható fejlesztési céloknak célok tekintetében oktatás terén. Hogyha megnézzük, hogy mi történik, láttuk a 4%-os benchmarkot az oktatás költségvetésben, illetve 15% a teljes költségvetés részesedésében. Tehát nagyon kevés ország tudja ezeket a benchmarkokat, célkitűzéseket elérni. És ezen felül Ez egy anyagból, amelyet nemrégiben állítottunk össze, abból is kiderül, hogy az eredmény alapú finanszírozás egyre fontosabb. Ez a jelentés megmutatta, hogy ez nagyon is negatív következményekkel járhat a legmarginalizáltabb személyek, gyermekek számára. Az osztályok méretének csökkentése egy fontos téma. Az infrastruktúra kérdése is felmerül itt. az eredményorientált beavatkozás nem mindenképpen az oktatás minőségét erősíti, és a tanulási eredményeket, és ez lesz majd az utolsó gondolatom. A demográfia kérdése, a családok hozzájárulása az oktatáshoz, ez nagyon fontos. A jelentésünkben felmutatjuk, hogy az egyik dolog, ami valóban számít, ez az elszámoltathatóság. Az elszámoltathatóság azt jelenti, hogy felmutatjuk, hogy hol a probléma, és hogy lehet ezt megoldani. És mit lehet tenni annak érdekében, hogy javítsuk az oktatási rendszert? Még egy dolog, amit kifejezetten hangsúlyozunk, az az, hogy legyen eh, elég adat, ami rendelkezésünkre áll, de itt most nem csak a kvantitatív eh, adatokra gondolok, hanem a kvalitatív eh, helyzetre, jellemzőkre is. Ehhez átlátható információra van szükség, hogy lássuk, hogy hol vannak a gyenge pontok, a rendszer gyenge pontjai és erősségei, hogy jobban meg tudjuk közelíteni a problémákat. Hogyha tudjuk, hogy hol a probléma, akkor tudunk előrelépni a megoldás felé. Köszönöm szépen. Yeah, just quickly, uh... Nagyon gyorsan reagálnék Pejon képviselő kérdésére. Igaz, hogy én uh, kvantitatív adatokra alapoztam a prezentációmat, uh, hogy megmutassam az eredményeket, a megközelítéseket, és talán egyetért velem abban, hogy nagyon nehéz megmutatni a globális munkát, amit a képzéssel és oktatással kapcsolatban végeznek, de szerettem volna lehető legkonkrétabb és leghasznosabb adatokkal szolgálni. Ami a kvalitatív megközelítést illeti, igen, ez benne van abban, ahogy a partnerországokkal együttműködünk. Természetesen vannak kvantitatív adatok is, és természetesen nincsenek standardizált megközelítések az egyes partnerországokkal kapcsolatban. Minőségi értékelést is végzünk a teljes programozási időszak alatt. Van olyan bizonyíték, ami rendelkezésünkre áll, és ami megmutatja, hogy milyen hézagok mutatkoznak az oktatás különböző szektoraiban, és hogy milyen területeken van szükség fejlesztésre. Illetve itt szerepel az is, hogy hogyan tudjuk mérni a helyzetet, milyen mutatószámokat kell használni. Ez egy standardizált megközelítés, ezt a politikai párbeszéden belül alakítjuk ki a partnerországokkal közösen. Tehát minden országnak vannak célkitűzései az oktatás és képzés területén. És természetesen, ha a nemi egyenlőségről beszélünk, például Nigéria és Niger kapcsán, akkor inkább a nők, a lányok oktatásáról van szó, Kambodzsában pedig inkább a fiúkra koncentrálunk, tehát itt nem standardizálunk, hanem a konkrét problémákra koncentrálunk minden egyes országban. Ami a GDP-t illeti, valóban 6 milliárd eurót ígértek, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi voltunk az elsők, akik bejelentettük ezt a vállalásunkat már decemberben és ezzel egy erőteljes üzenetet tudtunk küldeni más donoroknak arról, hogy szükséges az oktatás finanszírozását fokozni. És idén ezzel mi vagyunk az elsők a donorok listáján, mi vagyunk a leginkább elkötelezettek az oktatás mellett. Vannak olyan várakozások, hogy a költségvetési enyhítés miatt egyes donorországoktól növelés várható, és ez segíthet abban, hogy a 3 milliárd dollárt elérjük. Ez már nagyon ambiciózus cél, de még mindig nem elég. Mit tehetünk azért, hogy javuljon a helyzet, és milyen akadályok állnak előttünk? Amikor a globális segítségnyújtási architektúráról beszéltem, akkor látható, hogy nagyon sok különböző donor és különböző eszköz működik ezen a területen, és ezek sokszor ugyanabban az országban is érvényesülnek. A tárgyalóasztal túloldalán egy-két ember kezeli az összes donort, és több milliós tételeket mozgatnak az ország saját valutájában, és ezért foglalkozunk nagyon sokat a kapacitásbővítéssel és a rendszerek erősítésével. Tehát a technikai segítségnyújtáson, az iskolák építésén, és az oktatáshoz való hozzáférés javításán kívül a marginalizált csoportok számára. A kapacitás bővítése is foglalkozunk az olyan minisztériumok körében, amelyek ezeket a pénzösszegeket kezelik, hiszen nekik nagyon sok donorral kell kapcsolatot tartaniuk. A multiplikáció kihívását a párbeszéd révén kezeljük. A donoroknak különféle platformokon nyújtunk lehetőséget arra, hogy kommunikáljanak egymással. Az összes kezdeményezésben, amelyet említettem, és ez csak néhány példa volt, ennél sokkal több kezdeményezés létezik, és az egészségügyben ez még rosszabb, mint az oktatásban, mert több mint 20 olyan kezdeményezés vagy platform létezik, amely ezen a területen működik. Egymás között konzultálunk, és megbeszéljük a szükségleteket, és a globális platformok, illetve kétoldalú támogatás révén segítjük az országokat. Konkrétabban a DEFCO főigazgatóság szorosan együttműködik az uniós delegációkkal. Itt vannak a fókuszpontjaink, és utána ők követik a terepen a helyzetet, majd tájékoztatják a mi kollégáinkat azokról az újdonságokról, amelyek globális szinten megmutatkoznak. Még ha az oktatás nem is egy koncentrált ágazat. Például Zimbabvéban ez nincs így, ugyanakkor az Európai Unió mégis konzultál a bizottságokkal az országban. Zovko képviselőnek azt tudnám mondani, hogy a mi adataink azt mutatják, hogy a humanitárius segítségnyújtás kevesebb, mint 2 a fordítódik az oktatásra. Ezt ellenőrizni fogom, de én úgy tudom, hogy ez így van. Stylenides biztos szeretné ezt a támogatást növelni, és szerintünk 2019-re 129 millióra kellene növekedni. Néhány évvel ezelőtt 15-20 millió volt ez az összeg. Tudom, hogy nagyon sok vállalás érkezett, nincsenek itt a pontos adatok, de ez jelenleg folyamatban van. Görinc képviselő, szeretnék egy nagyon fontos elemet még eh, ehhez hozzátenni, ami nem feltétlenül kapcsolódik közvetlenül az oktatással kapcsolatos globális narratívánkhoz, de ugyanolyan fontos, ez pedig eh, a szexuális eh, egészség és reproduktív jogok. Az én osztályomon foglalkozunk egy ügyjel, egy aktával, és ennek a célja az, hogy a fiatal lányok és nők legyenek eh, tudatában, legyenek tájékoztatva a védekezésről, és eh, a védekezés egészségügyi eh, aspektusairól, illetve a saját szexuális egészségükről és a döntési jogaikról. És természetesen ez már átnyúlik az egészségügy területére, ahol számos különböző infrastruktúrával foglalkozunk. Minden nap látjuk, hogy milyen kihívások támadnak a kórházak kapcsán, különösen a terhes gondozásban, a falusi területeken. Egész Afrikában problémát okoz ez, és ezzel foglalkozni kell és a szexuális egészség és reproduktív jogok az egyik olyan terület, ahol ezzel foglalkozni lehet, ahol ezt meg lehet oldani. Meghevőn képviselőnek azt mondanám, hogy vannak programjaink, az UNICEF nagyon sok ENSZ ügynökséggel együtt olyan programokat valósít meg, mint például a VAS kezdeményezés. Itt az egészségügy és táplálkozás területére is fókuszálunk. Valamennyien tudjuk, hogy ha az iskolában legalább egy étkezést kapnak a gyerekek, akkor a szülők inkább iskolába fogják küldeni a gyerekeiket, szívesebben teszik ezt, különösen ha lányokról van szó. És hogyha van egy mosási program, ami azt jelenti, hogy a víz hozzáférhető különösen a lányok számára, akkor több lány fog iskolába járni, mint hogyha ez nem lenne elérhető. De azt hiszem, hogy nem szabad szem előtt téveszteni azt sem, hogy a magánszektornak is van itt szerepe. Ugyanis ha létezik non-profit oktatás, akkor a nagy családok inkább a fiúkat és nem a lányokat küldik iskolába. Mert még ez is a háztartásuk költségvetésének jelentős részét teszi ki. Tehát ez egy nagyon fontos téma, és több témakört, szinergiáját kell itt figyelembe venni, ideértve a táplálkozást is. És Péjon képviselőnek még eh, egy eh, nagyon fontos eh, dolgot szeretnék elmondani. Ezt még nem mondtam. Az akadályok kezelése, és ez más kérdések esetében is így van. A szakpolitikai párbeszéd révén tudjuk ezeket a problémákat kezelni, a kormányokkal való kommunikáció, illetve a donorok közötti kommunikáció javításával, és az a fontos, hogy az érdekeltek sajátjuknak érezzék a projektet, ezt jelenti a szociális kapacitás. Tehát ha az oktatásnak bármilyen aspektusát vesszük figyelembe, ott nem csak a pénz fontos, hanem a másik oldalon az a felszívási készség is. Tehát ezzel is kezdenünk kell valamit. Egyébként a szabálytalanságok esélye megnő, és a forrásokat nem fogják megfelelően felhasználni. Remélem, hogy sikerült időben válaszolnom minden felvetésre. Rendben, mielőtt lezárnánk, az utolsó percet eh, Dadio asszony fogja elmondani. Még egy dolgot szerettem volna mondani. Megkérdezték, hogy eh, mi mit teszünk, eh, mi változik ettől. Az oktatás finanszírozásában. Azt gondolom nagyon fontos kérdés az, hogy itt az oktatás megvalósításáról van szó, nem pedig a magán és a közjavakról. Ami a piac alapú megközelítés az oktatás esetén megváltoztathatja a magánszolgáltatók szerepét az állami szolgáltatókkal szemben. És még a leges legutolsó megjegyzés, amit szeretnénk jobban csinálni, az a támogatások hatékonyságának a növelése. Az oktatásra való költés a legszegényebb országokban, és ott, ahol a beavatkozás a legnagyobb hatást váltja ki, erre kell koncentrálnunk, tehát a legkiszolgáltatottabbakra, akik egyébként kiszorulnának a rendszerből. És ezt úgy is meg tudjuk tenni, hogy az országok inkább sajátjuknak érezzék ezt a projektet. Ez hosszabb volt, mint egy perc, de nem gond. Az első panelt most lezártuk, és a második panelt pedig Pejon úr fogja elnökölni. Köszönöm szépen a panel résztvevőknek az első részért. Bien, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Gyorsan fogunk haladni, mert nagyon sok különböző téma van itt. A második panel következik. Itt három meghívottunk van. Megpróbálunk közvetlenül ráfókuszálni azokra a problémákra, amelyekkel beszélnünk kell. Kérem, hogy a beszélgetést kint folytassák. Első vendégünk Alexandra Makarov, aki az UNICEF irodájában dolgozik, különösen az uniós intézményekkel való kapcsolatokért felelős. És ő fogja nekünk bemutatni konkrétabban a munkájukat, és különösen koncentrál majd arra, hogy milyen tanulságokat lehet levonni a terepen szerzett tapasztalatokból. A második vendégünk Karin Vedig, aki a német nemzetközi együttműködésért felelős ügynökség Afrika felelőse, és a szakképzés, illetve a munkaerőpiaci reforma szakterülete. Végül pedig itt van velünk a harmadik vendégünk, Inas Gemali, aki a Plan International-től érkezett, és itt nem csak az oktatással foglalkoznak, de különös figyelmet fordítanak az oktatás jogaira és szükségleteire a fiatal lányok tekintetében. Már beszéltünk erről, a statisztikában láthattuk, hogy a fejlődő országokban különbségek vannak, de ez az európai országokban is megfigyelhető. Tehát ez a téma igen lényeges, és erről fog majd nekünk bővebben beszélni. Makarov asszony kezdheti, és utána felteszünk önöknek kérdéseket, ami után megtették a beszámolókat. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni a Deve Szakbizottságnak, hogy meghívott minket, hogy osszuk meg a tapasztalatainkat önökkel, illetve hogy lebontsuk azokat a határokat közösen, amelyek az oktatás és képzés előtt állnak a fejlődő országokban. Egy pozitív megjegyzéssel kezdeném, vagy legalábbis azzal, hogy miért fontos az oktatásba beruházni. Az előző panelben talán ez már szóba kerülhetett. És valószínűleg én már nyitott kapukat döngetek itt, de talán ez mégis adhat önöknek érveket, amikor olyanokkal beszélgetnek, akik kevésbé vannak meggyőződve az oktatásba való beruházás szükségességéről. Egy nagyon egyszerű tényt tudok mondani. Körülbelül egy milliárd alap és középfokú oktatásban résztvevő tanuló van a világon, és ez egy milliárd ok arra, hogy beruházzunk az oktatásba. Először is azért, mert az oktatás egy emberi jog, és minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy iskolába járjon. Amikor ezt a jogot sikerül gyakorolni, akkor ők kiemelkedhetnek a szegénységből, és egy ígéretes jövő felé indulhatnak el. A fejlesztés kontextusában az jogok alapján kell ezt megtenni, de ezen kívül hozzá kell járulni ehhez azért is, mert ez az egyéni jövedelmet és egy ország GDP-jét is növelheti. Egy év ö, oktatás 10% emelkedést okoz a személyes jövedelemben, és 18%-ot a fejenkénti GDP-ben. De itt nem csak a beruházás megtérülését kell figyelembe venni, hanem mert az emberi és társadalmi fejlődésben is fontos szerepet játszik az oktatás. Egyebek között a, a gyermekházasságot, a gyermekágyi halandóságot is csökkenteni tudja, és növelni tudja az életszínvonalat. Az oktatás átgyűröző előnyökkel jár a következő generációk számára is, és ez az egyik legjobb eszköz annak, hogy a szegénység ördögi köréből ki lehessen törni, és ez nem csak a családokat, hanem a helyi közösséget is befolyásolja. Sokat kell még dolgozni azért, hogy minden lány és fiú jó minőségű egyetemleges oktatást kaphasson. Az előző panelben hallhattuk, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk itt, és különösen olyan kihívásokról van itt szó, amelyek lelassíthatják a fejlődést több országban. Az UNICEF ezért működik szorosan együtt az EU-val és a globális oktatási partnerséggel, és hajt végre olyan programokat, amelyek a negyedik fejlesztési célt és az egyetemleges oktatást támogatják. Az egyik olyan tényező vagy kihívás, amely az egyetemes oktatás útjában áll a fejlődő országokban, az, hogy a gazdasági és szociális előnyök ellenére, amelyeket az oktatás nyújt, még mindig nagyon sok akadálya van annak, hogy mindenki oktatáshoz juthasson a világon. Természetesen érvelhetünk azzal, hogy a kockázat az alacsony finanszírozás miatt van, de ennek nem csak ez az oka, hanem a demográfiai trendek, az egyenlőtlenség is szerepet játszik. Most nem fogom felsorolni az összes indokot, és nem hiszem, hogy bárki megtehetné ezt, hiszen nagyon sok különböző tényező van jelen. Inkább a demográfiára és az egyenlőtlenségekre koncentrálnék. A demográfiai növekedés valószínűleg a legfontosabb kihívás. Ez időnként az oktatás fejlődését is ellensúlyozza. Az iskolás korú népesség létszáma sokszor komoly akadályt jelent. A szubszaharai Afrikában csak nem 450 millió 3 és 15 év közötti gyereknek kell majd oktatást nyújtani 2030-ig. És az iskoláskorú gyermekek magas száma miatt természetesen nagyobb arányt kell, hogy elfoglaljon ez a finanszírozásban is, és az országoknak nincs mindig erre forrásuk. Ami az oktatás szintjét illeti, ez sok helyen nagyon alacsony, különösen az alacsony szintű, jövedelmi szintű országokban. Az, az alapfokú oktatás előtti képzés segít a gyerekeknek, de erre gyakran nincsen finanszírozás. 273 alapfokú oktatásban résztvevő gyermek nem tanulja meg azokat az alapokat, amelyek egy produktív élethez szükségesek és egy nagyon fontos tényező az UNICEF számára az is, hogy senkit nem hagyunk hátra. Minél szegényebb egy ország, annál magasabb az egyenlőtlenség szintje. Azok a gyerekek, akik kiszorulnak az oktatásból, nem képviseltetik magukat minden fajta társadalmi rétegben. Általában a legszegényebb gyermekek a falusi gyerekek és a lányok, illetve az etnikai származása, nyelvtudás, a fogyatékosság miatt szorulnak ki eh, gyerekek. A fejlődő országokban a fogyatékkal élő gyermekek 90%-a nem jár iskolába. Az oktatási források megoszlása szintén gyakran egyenlőtlenül történik. Ez különösen igaz akkor, amikor az oktatás szintje szerint osztjuk meg a finanszírozást. Az oktatás magas szintjének a prioritásá tétele azt jelenti, hogy az alacsony eh, jövedelmű országok azokat finanszírozzák, akik a legjobb helyzetben vannak már születésük révén. Malaviban például az oktatási források 68%-a a, a diákok 10%-ára fókuszál, tehát 32%-ot kapnak csak azok, akik az iskolások 90%-át teszik ki Malaviban. A források növelése a legmarginalizáltabb szegmensek számára nem elégséges ahhoz, hogy eredményekre vezessen, és a marginalizáltabb diákokat bevonja. A biztonság, a vallás, a gyermekmunka miatti jövedelemkiesés is problémát okoz, hiszen sok, sok család azért küldi a gyermekeit munkába, mert ez hoz jövedelmet a családnak. A korai házasságkötés is szerepet játszik. Mindezek tehát olyan kihívások, amelyeket figyelembe kell venni a hagyományosabb trendeken felül. de eh, a tanulmányok azt jelzik, hogy eh, az a konfliktusokból eh, kilábaló országok fele hamarosan ismét egy konfliktus helyzetbe kerül. Tehát fontos, hogy a, ezeket a diákokat képezzük, és a békefenntartást is beépítsük az oktatásba. Először is azt szeretném elmondani, hogy a korai gyermekkori oktatás nagyon fontos, és ez az erőteljes oktatási rendszerekhez is hozzájárul. Tehát mi arra szeretnénk ösztönözni az európai intézményeket, különösen a DEFCO-t, hogy egy életciklus megközelítést alkalmazzon. A gyermekeknek különböző igényeik vannak attól függően, hogy milyen szintű oktatásban vesznek éppen részt. És ezekre a szükségletekre reagálni kell a lehető legjobb módon. Tehát az életciklus megközelítés nagyon fontos eh, ahhoz, hogy eh, a népesség különböző eh, szegmenseit jól meg lehessen célozni. Nagyon lényeges, hogy jobb finanszírozás valósuljon meg, és olyan módszereket vessünk be, amelyek a legmarginalizáltabb diákok számára a legjobb eredményt hozzák. Ahhoz, hogy az oktatás az egyenlőség ígéretét hozza valamennyi gyermek számára, a nemzetközi közösségnek és az EU-nak jelentős mértékben át kell csoportosítani a jelenlegi forrásokat. Egy egyenlőséget támogató politikát kellene alkalmaznunk, egy ország gazdasági lehetőségeihez igazítva. Konkrét példákat mondanék, amelyeket egy UNICEF tanulmányból emeltem ki. Az alacsony jövedelmű országokban például az alapfokú oktatás a legjobb mérőszáma a nemzeti jövedelemnek, de a közepes jövedelmi országokban a szakképzésnek és a készségfejlesztésnek van a legnagyobb szerepe. A magas jövedelmi országokban pedig a felsőfokú oktatás jár a legnagyobb hatással. Tehát ez attól is függ, hogy melyik országot nézzük éppen, így kell meghatározni, hogy milyen beruházást eszközölünk, tehát nem lehet az összes fejlődő országra ugyanolyan szemmel nézni. Egy másik aspektus, ami szintén létfontosságú, az az, hogy az egyenlőséget támogató politikáknak figyelembe kell venniük az úgynevezett második esélyprogramokat, hogy a kirekesztett gyermekeknek új esélyt tudjunk adni. A generációk közi hatásról is beszéltem már. A második esélyprogramok létfontosságok lehetnek a szegénység ördögi körének megtörésében, és így nem kell még egy generációt kivárnunk ezzel. a városi eh, fiatalság az oktatás magasabb eh, szintjeit eh, keresi. Az ő igényeiket kell összevetni a marginalizált népességgel, amely még a legalap szintűbb oktatásból is kiszorul. És még két ajánlásom van. A költségvetési elemzés szintjén kellene elemezni az oktatást, és az oktatásra fordított költések minőségét, különösen ott, ahol az unió költségvetési támogatást is nyújt. Az egyenlőség támogató programoknak a források földrajzi alapú újraelosztását is tartalmaznia kéne. Például Bangladesben pozitív diszkriminációt vezettek be, több közpénzt biztosítanak diákonként a legszegényebb területeken, mint a gazdagabb területeken. Ez mutatja, hogy még nehéz helyzetben is lehet az egyenlőséget támogatni. Végül pedig a több gyermek beiratkozásának elősegítése érdekében meg kell vizsgálni az akadályokat, például a gyerekmunka, a gyermekházasság és egyéb problémák. Így jobban meg tudjuk érteni, hogy milyen konkrét helyzetben, környezetben élnek ezek a gyerekek. Ennek érdekében több információra van szükségünk a gyermekek életének a részleteiről, és ezeket be kell emelni a nemzeti adatrendszerekbe és háztartáskutatásokba. Különösen sok információra van szükség a fogyatékkal élő gyermekek helyzetével kapcsolatban, ez az egész világon súlyos gondokat okoz. Az akadályok eltávolítása, a hozzáférhetőség biztosítása és a jó tanulási lehetőségek biztosítása mind szükségesek ahhoz, hogy minden gyermek megkaphassa a születése szerinti jogát, ami nem más, mint a minőségi oktatás. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, Madame Makarov. Euh, Köszönöm. Vedig asszony jön. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm a Deve Bizottságnak, hogy meghívtak engem. A GIZ, a technikai támogatási német ügynökség, amelyel a 40 éve segítjük a fejlődő országokat többek között az oktatási rendszerük, illetve a szakképzési rendszerük reformjában. Szeretnék akkor először beszélni azokról a kihívások, mielőtt a kihívásokról beszélnék, szeretnék beszélni öt ö, sikertényezőről, amely egy szakképzési rendszer jellemez, 40 év tapasztalatából beszélünk, vagy e, ezt követően hat kihívásról lesz szó, és végezetül pedig általánosabb jellegű munkaerőpiacra vonatkozó megjegyzésekkel fejezem be a beszédemet. Az első sikertényező egy szakképzési rendszerben, amely ténylegesen javítja a foglalkoztathatóságot a fejlődő országokban, de máshol is, az az, hogy az államnak és a magánszektornak nagyon szoros együttműködésben kell lennie. Ez alapvetően a szakképzési rendszer keresletorientációját is jelenti, illetve a felelősség megosztását, valamint az erőforrások összesítését. A másik sikertényező az, az integrált munkahelyi oktatás. Egy jól funkcionáló szakképzési rendszer célja a mai változó világban az az, hogy átfogó foglalkoztathatósági készségeket adjon, ami azt jelenti, hogy a munkahelyen legyenek képesek tanulni és ez a legjobb módja annak, hogy a metodológ, hogy módszer, ez a legjobb módszertan, amelyel a, a szociális készségeket és a munkahelyen szükséges készségeket is elsajátítják. A standardok társadalmi elfogadottsága a harmadik sikertényező. Itt olyanra beszél, olyanról beszélek, mint például az általános, illetve az egységes vizsgáztatási standardok, vagy a cégen belüli foglalkoztatási standardok, vagy az összehasonlítható kvalifikációk, illetve tanúsítványok, bizonyítványok, amelyek megint csak a foglalkoztatottság, a mobilitás, illetve a társadalmi elfogadás alapvető elemei, és mindez szükséges az élethosszígoni tanuláshoz. Ehhez Szintén fontos az átláthatóság a munkaerőpiacon. A szakképzési oktatók jó minősége egy fontos dolog, különösen a szak munkás tanárokról van szó, eh, ahol iskolába tanítják a szakmunkásokat, eh, illetve a munkahelyi eh, instruktorok pedagógiai készségei is fontosak, illetve egy intézményes kutató bázisra van szükség, valamint pályaválasztási tanácsadásra. Akkor most beszélnék azokról a kihívásokról, amelyek a mi tapasztalatunk szerint akadályozzák fejlődő országokban a szakképzési rendszer reformját. Az első ilyen kihívás az üzleti szektor struktúrája. Általában ezekben az országokban nagyon informális az üzleti ágazat, az üzleti szektor, és nagyon picik a vállalkozások, amely azt is jelenti, hogy ezek nyilván képtelenek kezelni ezeket a nagyobb problémákat, de a nagy cégek eh, is felkészületlenek, nincsen megfelelő szervezettség ezeken a, ezeken a foglalkoztatói szervezeteken belül, és általában nem mutatnak érdeklődést, vagy gyakran nem mutatnak érdeklődést az emberi erőforrásokba való befektetés eh, iránt sem. A pusztán eh, iskolai szakképzés, eh, amely nem áll kapcsolatban és nem együttműködik, nem működik együtt a foglalkoztatókkal, szintén problémás. Az iskolai alapú szakképzési rendszer az azzal a veszéllyel jár, hogy kínálat alapú és nem pedig kereslet alapú lesz, eh, tehát nem lesz képes a cégek sokszínűségére, illetve a kereslet sokszínűségére reagálni. Emellett probléma a téves tájékoztatás, a rossz kommunikáció a keresleti és kínálati oldal között. Ebből ezt nagyon gyakran látjuk a partnerországokban, e, például e, teljesen más terminológiával keresnek a munkáltatók e, munkavállalókat, és ez azt eredményezi, hogy a munkás szükséges készségek, illetve az iskolában tanult készségek közt nem lesz átfedés. A harmadik kihívás az egy ördögi kör, amely kapcsolódik az előzőhöz, tehát alacsony minőségű, alacsony minőségű képzés, amely aztán azzal jár, hogy a, a leg szerényebb képességű diákok járnak csak a szakmunkás képzőbe, és a negyedik probléma az alulfinanszírozottsága a szakképzési rendszereknek, amelyhez társul például az, hogy az oktatási rendszer nem tudja az erőforrásokat csoportosítani, illetve összesíteni. Kicsi az ösztönzés arra is, hogy a tanulási eredmények javuljanak. Az ötödik kihívás az az, hogy nem létezik vagy nem megfelelő az átmenet az iskolából a munkavilágába, tehát itt két olyan átmeneti akadály van, amelyel foglalkozni kell. Az egyik potenciális akadály az az, hogy az egyik iskolából a másik iskolába átlépésnél már lehetnek problémák, tehát az alapfokúból a szakképzésbe. A második ilyen átmenet a szakképzésből a munkába. És a második az, ami a legnagyobb nehézséggel jár, illetve a legnehezebb, legnehezebb kezelni, mert ezek a diákok korábban nem dolgoztak, és nagyon nem jó a kommunikáció a különböző érdekeltek között, és itt szükséges a különböző tanácsadó rendszerek működőképessége is, illetve az elhelyezkedési struktúrák támogatására is szükség van. A hatodik legnagyobb kihívás az a túlzott elvárások, amelyek megjelennek a szakképzési rendszerrel szemben. Itt fontos megjegyezni azt, hogy először is a szakképzési rendszerek a, az élethosszíglani tanulásnak csak egy eleme, és amennyiben az elsőfokú vagy másodfokú oktatás minősége gyenge, mint ahogy az gyakran így van afrikai országokban, akkor a szakképzési rendszer ezt nem fogja tudni kompenzálni, ellensúlyozni. A szakképzés ráadásul csak a munkaerőpiacsal foglalkozik, a foglalkoztathatóság javulása az nem feltétlenül járul hozzá, vagy jelent egyenesen foglalkoztatás növekedést az általános kívásokról beszélve, hogy hogyan, milyen tanácsot adunk a, ezekkel a kívásokkal kapcsolatban a partnereinknek. Számos partnerországunkban a munkanélküliség az valójában csak a jéghegy csúcsa, ami a munka kívásokat illeti, illetve foglalkoztatási kívásokat illeti. Szükség van jól meghatározott szakmai programokra. Ezek általában rövidebb képzések, amelyek a munkanélküliek, illetve a kiszolgáltatott munkakörülmények között dolgozók életkörülményeit javítják. Hogyha konkrét példát akarunk nézni arra, hogy hogyan lehet ilyen rövid programot sikeresen végigvinni, akkor ez általában nem csak a lakhatási, illetve a munkatalálási jelenségeket javítja, hanem más szociális körülményeket is javít. Az eredmény akkor jön leginkább, hogyha az aktív munkaerőpiaci politikákat, a munkaerő keresleti és kínálati kérdéseket egyszerre kezelik, ezért is, gond, ezért is hívjuk ezt integrált foglalkoztatási megközelítésnek, ahol arra teszünk javaslatot, hogy a szociális munkát, a szakképzést, a szociálpolitikát, eh, illetve a magánszektor fejlesztését együtt kezeljék. Ez jelenthet a gyakorlatban olyat, hogy az összetartozó eh, összetartozó eh, tevékenységeket párosítják, jelenthet olyat, hogy támogatják a szakképzési rendszer integrációját a munkaerőpiacba, és összekötik mindezt eh, a például eh, munkahelyre való eh, pályázást tanító programokkal. Köszönöm. Egy nagy sprintet láttunk itt a végén. Nagyon sok mindenről tudott beszélni rövid idő alatt. És most következik az utolsó hozzászólónk. Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást. Girls through eh, education is very important to Plan International. Enormous progress. Nagyon fontos, hogy nagy előrelépést sikerült elérnünk az elmúlt 20 évben a kislányok oktatását tekintve, és az oktatáshoz való hozzáférés tekintve. Azonban az, hogy a lányok a köz, középiskolába is járjanak, az már hatalmas kihívás. A gyermek, a lányok oktatása válságban van. Ez nem csak egy oktatási válság, hanem egészségügyi, gazdasági és erkölcsi válság is amelyre nagyon fontos, hogy megfelelő választ találjunk. A legfontosabb dolog az, hogy lássuk azt, hogy a lányok mire képesek, hogyha kivirágozhatnak, hogyha megfelelő lehetőségeket kapnak, hogyha megfelelő hozzáférést kapnak, mert ebben még mindig hiány van. Gyakran az a legnagyobb kihívás, hogy a kislányok nem csak, hogy nem férnek hozzá az iskola az oktatáshoz, hanem nem kapnak pozitív visszajelzést. Az első akadály az, amikor általános iskolába, középiskolába kerülnének a lányok, gyakran, hogyha nem elég pénz a családban, vagy a, olyanok a szociális vagy társadalmi elvárások, akkor a lányok otthon maradnak a női nemi szerepek, a stigmák, a diszkrimináció egyre inkább ki megmutatkoznak, és egyre nagyobb akadályok állnak a e, lányok e, előtt. Ez mind megmutatkozik e, akkor, amikor menstruálni kezdenek a lányok például. Az iskola rendkívül diszkriminatív környezet is lehet. Az oktatás a legjobb lehetőség arra, hogy a lányokat helyzetét megerősítsék. Az általános és középiskolá, középiskolát le kell zárni a lányoknak ahhoz, hogy megfelelő képességekkel rendelkezzenek, ahhoz, hogy munkát tudjanak vállalni mindannyiunk számára elsődleges és fontos dolog az, hogy a lányok iskolába járhassanak. Az egészség, hogy a lányok egészségesek, oktatáshoz hozzáférnek, akkor ezzel a családjuknak és az országnak is segítenek. Ez magasabb jövedelmet jelent és egészségesebb családokat. De mielőtt ahhoz, de ahhoz, hogy az oktatás működni tudjon, ez jó minőségű és inkluzív kell, hogy legyen. A jó minőségű inkluzív oktatás nem csak azt jelenti, hogy a gyerekek iskolába járnak és tudást szereznek, hanem az az lányok és fiúk közötti egyenlőséget, a diszkriminációmentességet, az, a jogok egyenlőségét kell, hogy jelentse. Ez hatalmas különbséget, hatalmas előrelépést jelentett, ha ez megvalósul. A minőségi oktatás önbizalmat ad a lányoknak, vezetői képességekre tesznek szert, döntésképesek lesznek, csak így tudják betölteni a rájuk szabott szerepet a társadalomban, a családban. Az oktatás tehát hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom átalakuljon és egyenlőségen alapuljon ezért a gender transformatív oktatásra van szükség, olyan oktatási rendszerre, eh, amely az diszkriminációval szembe megy, ezt megszünteti az osztálytermekben és a tanárok felkészítésében megfelelő eh, tankönyvekkel, eh, és a nemek közötti egyenlőség, és nem pedig a diszkrimináció az, amit ez az oktatási módszer elér. Hogyha előre akarunk lépni globális szinten, akkor biztos, biztosítanunk kell azt, hogy a lányok a saját életüket kezükbe vehessék. Ezért létrehoztuk a Champions of Change programot, és ennek lényege az, hogy a lányok önbizalmát erősítsük, a képességeiket, a képességek megszerzésében segítsük őket, hogy a rájuk szabott szerepeket és feladatokat be tudják tölteni és el tudják végezni a nemek közötti egyenlőség nem valósulhat meg, hogyha megfelelően finanszírozott oktatási rendszert nem hozunk létre, amely a lányoknak és a fiúknak egyformán egy rendelkezésére áll. Az oktatásra szánt költségvetés az, az ország költségvetésének 20%-át, vagy a GDP 6%-át kell, hogy kitegye. Ennek fele e, az alapoktatásra kell, hogy menjen, de tudjuk, hogy az alacsony GDP, e, GDP országokban ez nem lenne elegedő ahhoz, hogy egyáltalán a, a tanárok fizetését e, finanszírozzák. igazságos és progresszív adóztatásra van szükség a számos ország 0, a GDP 0,7%-át fordítja a e, fejlesztési segítségnyújtásra, ebből 15%-ot oktatásra kell fordítani. E, csak úgy lehet elérni azt, e, hogy az, hogyha az oktatási terület során figyelembe veszük azt, hogy milyen, milyen nehézségekbe ütköznek a lányok, hogyha oktatáshoz akarnak hozzáférni, a korai kényszer, házasságok, a dők elleni erőszak, a lányok elleni erőszak, stb. Ezt is fel kell számolni a lányok és a fiatal nők számára a gender transformatív oktatás elengedhetetlen ahhoz, hogy a változást ők maguk is, változás motorjai lehessenek. Tavaly nagyon sok fiatal lányt hallottunk, akik az igazságért szálltak síkra, és ezért ezt a fiatal generációt támogatnunk kell és ehhez biztosítani kell, hogy az oktatás megfeleljen az új kihívásoknak. A gender transformative oktatás, ez egy minőségi oktatás, és mind oktatási, mind gender célkitűzéseket, eh, eredményeket elér. Biztonságos és támogató eh, környezetre van szükség. A lányok eh, hangja is számít, és véleménye is számít, támogatni kell tehát a lányokat és a fiatal nőket a céljaik elérésében az oktatás az elsődleges út ehhez. A kormányok és az oktatási minisztériumok biztosít, ezeknek biztosítaniuk kell, hogy a lányok a döntéshozás és a policy ben részt vehessenek, és minden rendszert ennek érdekében erősíteni kell. Biztosítani kell, hogy a lányok mindenütt az ő helyzetüket megerősítsük, hogy mindenütt részt vehessenek a döntéshozásban. Köszönöm. Merci beaucoup pour... Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Ami a biztonság és a finanszírozás Eh, helyzetéről beszélünk, akkor gyakran csak férfi szakértők ülnek ott. Most itt most oktatásról van szó, és minden szakértő, öt szakértő nő nagy problémával nézünk szembe. Eh, az oktatásban a eh, tanárok között is szinte már csak nők vannak, ez is számos kihívást felvet az általános iskolai oktatásban, tehát a tanárok 90%-a nő. E, minden esetre nagyon örülök annak, hogy öt női szakértő van most itt, de azért felteszem azt a kérdést, hogy mi e, vezetett oda, hogy szinte teljesen kivonultak a férfiak ebből az ágazatból? Ez csak egy kis e, hozzáadott szösszenet részemről kollégák előtt megnyitom a lehetőséget, akinek van kérdése, nyugodtan tegye fel. Not Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, uh, elnök úr. Vedig asszonyhoz lenne kérdésem. Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy uh, a magánszektornak milyen fontos szerepe van gazdasági és társadalmi szempontból is az oktatásban, és ez eh, milyen szerepet játszhat a fejlesztésben is. A beruházók, a cégek, eh, őket hogyan lehet eh, arra ösztönözni, hogy lássák ezt a képet, és részt vegyenek ezekben a projektekben, illetve ajánljanak ilyen projekteket a helyi lakosságnak, és adott esetben beszélhet arról is, hogy önök hogy kezelik ezt a problémát. Lehet, hogy ilyen jellegű képzésre, oktatásra is szükség van, mert eh, Szenegál után ezt a következtetést vontuk le, kommunikációs eh, kérdések merültek fel. Mit, mit vehetünk át? Don't. Okay, thank you. Um, we've talked a lot, a lot about... Köszönöm, nagyon sokat beszéltünk az iskolákról ebben a, e, ezen a mai ülésen, és lehet, hogy most e, érdemes másfajta képzésekről is beszélni. Az Abidjani e, csúcs arról szólt, hogy hogyan lehet Afrikában munkához juttatni a, az embereket, és ez egy prioritása az Európai Uniónak, lehet, hogy a DEFCO-tól vannak még itt kollégák, és tudnának beszélni arról, hogy milyen eredményeket értünk el a fiatal felnőttek szakmai képzésében. Tehát itt most nem csak a gyerekek oktatásáról van szó ami pedig a projektet illeti, projekteket illeti, lehetne nagyobb képzelőerő ezekben. Nekem is a legutóbbi látogatásom a Közép-Afrikai Köztársaságban van még a fejemben, ott láttunk helyek által vezetett kis helyi projekteket, nem nagy NGO-k vezették ezeket, komolyan vállalkozó szellemű fiatalokat találtunk, volt például egy fiatal férfi, aki magyaróhámozó gépet hozott létre, és ezt ebből élt, és amikor megkérdeztem a helyi tisztviselőket, hogy támogathatjuk-e ezeket a vállalkozó szellemű fiatalokat, hogy vállalkozásokat alapíthassanak, akkor mindig az volt a válasz, hogy az audit előírások annyira szigorúak, hogy igazándiból a nagyokkal dolgozunk szívesen együtt. A kis segélyek, a kis támogatások nehezen kezelhetők a rendszerben. Ugyanez volt a probléma egyébként a regionális politikában is évekkel ezelőtt, mielőtt korábban a saját választókörzetemben, területemen regionális fejlesztéssel foglalkoztam. Mindig a nagy cégekhez megy, a nagy szervezetekhez megy az EU pénz, amelyek viszont nem képesek nagyon kis helyi projekteket levezetni, mert egyszerűen nagyon messze vannak ezektől a területektől. Érdemes lenne ezeket a tanulságokat levonni a fejlesztési programokban is. Én tudom, hogy vannak ezek az audit előírások, és egyes audit jelenségek komoly újságcikkeket is okoztak. De hogyha a terepen akarunk eredményeket elérni, akkor gyorsan és közvetlenül kell reagálni. Egyébként azt is hallottam, hogy amikor nagy szervezeteken keresztül folyatjuk a pénzt, akkor valójában kevesebb jut a helyi szintre, mert minden szinten leveszik a sápot. Tehát először a nagy nemzetközi szervezetet finanszírozzuk, aztán jön a helyi nagy szervezet, és aztán a legvégén a kis tényleges felhasználók. Nem tudom, hogy önök erről mit gondolnak, látnak-e jó példát közvetlen támogatásra, közvetlen vállalkozás alapítási támogatásra. Amikor Kenyában jártunk, láttunk gyakorlati lépéseket és ott volt egy olyan program, ahol a fiatalok a szegény negyedekben zuhanyzókat és vécéket építettek. Nagyon kis pénzért lehetett ezeket használni, de láttunk olyat is, hogy emellett közvetlenül ott volt egy fodrásszalon. Tehát ilyen kis, ilyen, ilyen nagyon kis projektekre gondolunk, és vállalkozásokra, amely, amelyek valójában meg tudják változtatni ezeknek a közösségeknek az életét. Lehet, hogy ezeket a mikrovállalkozásokat kell úgy támogatni, mert ez a legjobb kimenet a legtöbb elérhető ember számára lehet, hogy inkább ilyen projektekben kellene gondolkoznunk, és akkor a bizottsághoz is fordulva, ugye megint visszatérve a Bidzsanra, hogyan lehet a foglalkoztatását a fiatal felnőtteknek javítani. Köszönöm, van-e még más kérdés? Akkor nincs. Ki szeretne kezdeni? Önök közül az utolsóval kezdik? Nincs mikrofon. Um, so, yes, I, I do think... Köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy hasznos dolog, és látok is ilyet, hogy támogatást nyújtunk fiataloknak projektek és vállalkozások indításához a fejlesztési támogatási keretekből, de hangsúlyoznám, és szerintem ez jelentős tényezője az esetleges sikernek. Többféle megközelítés létezik, ugye a mikrovállalkozások finanszírozása, az ezt önök is tudják, de amit mi a gyakorlatban látunk, az, e- láttunk az elmúlt évtizedekben ezekkel a projektekkel kapcsolatban, hogy valóban sikeresek és az első lépésben növelik a vállalkozások számát, de aztán utána nem vonjuk le a következtetéseket, és nem látjuk, hogy ezek elég hamar csődbe mennek aztán ezek a mikrovállalkozások. A, a monitoring egyébként ezt mutatja, hogy gyakran hamar csődbe mennek. Azt gondolom, hogy ez az integrált megközelítés, amiről itt az előadásomban beszéltem, megpróbál erre a problémára is reagálni, integrálja a tanácsadói munkát, a technikai támogatást, a szakképzésben legyen az formális, vagy informális, vagy nem formális, a magánszektor fejlesztésével, vagy a kisvállalkozások megsikítésével, és azt is el akarjuk érni, hogy ez a támogatás ne egyszeri intervenció legyen, e, akár a keresleti, akár a kínálati oldalom. Össze kell hozni, összhangba kell hozni a keresleti és a kínálati oldalat, e, és e, itt nem csak az aktív foglalkoztatási piaci politikákra van szó, hanem különböző elhelyezési szolgáltatásokról, tanácsadási szolgáltatásokról, pályaválasztási tanácsadásról. Ez az első, amit mondanék. Az első dolog, a másik pedig az, hogy a kontinuitást kell biztosítani a támogatásban, a támogató szolgáltatásokban, amikor például kommunikációs platformokat hozunk létre, vagy business hubokat, akkor utána ott is kell maradni, miután a projekt támogatás megszűnik. Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy együtt tudunk-e működni a kamarákkal, vagy a kisvállalkozói szervezetekkel, és meg tudjuk erősíteni ezeket a szervezeteket, mert megint ez is csak kapcsolódik a szakképzési projektekhez. Ezzel kapcsolatban kiegészíteném a választ. Több kérdés is elhangzott. Engem aggaszt, ugye, hogy az oktatás az most, a képzés az, az egy piac és benyomul a magánszféra a, az oktatásba. Az elit gyerekei ugyanis olyan fizetős oktatásokat csinálnak, amelyeket aztán mi exportálunk, előkészítő osztályokat csinálunk, és most a Magrebben is és a szaharai országokban is van egy olyan irány, hogy magángimnáziumok létesülnek. Emögött valami rejtőzik, és engem érdekelne, nem ugye itt, ami az oktatási piacot illeti, vagy a szakképzési piacot, ha úgy tetszik, felmerülnek-e ilyen kínos kérdések, amelyek összefüggnek a korrupcióval, eh, az egyes szereplő korrupciójával, mert eh, én kaptam olyan jelzéseket, hogy eh, az iskola Afrikában az piac elsősorban. És mi versenyzünk, versenyzünk a kínaiakkal, versenyzünk a japánokkal, akik egyébként egymás között is, a németek és a franciák egymással versenyeznek, és amikor a pályázati felhívásokat látjuk, akkor látszik ez a verseny. És a tényleges megvalósulás meg lehet, hogy csak 15 ezer euró vagy 20 ezer euró, ezzel esetleg piacot lehet szerezni. Tehát ön hogy érzi ezt? Hogyan lehet ezt, ezt kezelni, mert az elmúlt időszakban azt érzem és azt látom, hogy nagyon sok gazdasági tényező be akar lépni az oktatási piacra azért, hogy ott pénzt keressen. Önök ezt ellenzik-e, illetve ez kapcsolódik Venda kollega kérdéséhez is, hogy hogyan lehet a kompetenciákat, a szakmákat mindehez hozzáigazítani. Egyébként nem akarom hogy kínos helyzetbe hozni ezzel a kérdéssel hogyha nehéz rá válaszolni. Oh, thank you. Coming from the um, US. Köszönöm. Én az amerikai egyetemi rendszer terméke vagyok, tehát tökéletesen tudom, hogy ön miről beszél, és nem gondolom, hogy kínos helyzetbe hoz engem ezzel a kérdéssel. Nos, a duális szakképzési rendszer promotálása az nem egyenlő az oktatási rendszer privatizálásával tehát a szakképzésről beszélünk itt továbbra is. A GIZ-nél mi azt próbáljuk elérni a partnerországokban, hogy jobb legyen az együttműködés a magán és az állami szektor között, illetve azt is ki kell mondani, hogy ez nem feltétlenül jelenti a magánszektor nagy összegű részvételét, és nem jelent hatalmas támogatásokat sem. Igazándiból itt egyensúlyi helyzetet lehet, kell létrehozni, ami viszont az egyes esetekben nagyon függ attól, hogy milyen például a vállalkozások szervezettsége, illetve a vállalkozások összefogottsága, illetve milyen az iskolai rendszer. Nem látom tehát ezt egyelőre egy komoly problémának, ami a szakképzést illeti és ami pedig a magánszektorral való jobb együttműködést illeti, az kifejezetten ellene hat azoknak a tendenciáknak, vagy hat-hat, amelyekről ön beszélt, mert valójában itt a feleslőség megosztásáról van szó, illetve az erőforrások összehangolásáról és egy közös nyelvezet kialakításáról a magánvállalatok, illetve az oktatási rendszer között, amennyiben mindez eh, megfelel bizonyos útmutatásoknak, amelyekben vannak nyilván etikai, illetve eh, szociális célok, és ezeknek megfelelünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy jobb megértést eredményezhet, és elejét veheti ezeknek a tendenciáknak, amelyekről ön beszél. De azt gondolom, hogy egyelőre még ez nem annyira problémás a szakképzési rendszerben. Maybe just... Talán hadd térjek vissza arra, hogy azt mondtuk, hogy ez inkább az általános iskolai oktatásra koncentrálnak a kisgyerekekre koncentrálnak, mert olyan sokan koncentrálnak a fiatalokra, úgy látjuk a e, trend, azt látjuk, hogy az a trend, hogy egy kicsit elfelejtjük az korai, eh, gyermekkori eh, fejlesztést, eh, és remélem, hogy tévedek, de az, ami a következő MFF-et illeti, nagyon fontos, hogy a korai gyermekkori nevelés és oktatás ugyanolyan fontos, mint a fiatalkori, hogyha valakik nincs, valakinek nincs hozzáférése általános iskolás kortól kezdve az oktatáshoz, akkor később se fogja tudni ezt behozni. Tehát picit egy ellensúlyozni kell a munkaerőpiaci hozzáférés és szakképzési erős támogatási trendet. Teljesen e-, egyetértek a kolléganőmmel, tehát valóban látszik ez a trend, hogy az ifjúsági, tehát a fiatalok támogatása, a szakképzés mennyire fontos, azonban a korai gyermekkori fejlesztés, oktatás, és főleg a lányok oktatása az elengedhetetlen, mert ez egy nagyon sebezhető csoport, marginalizált csoport, ezért fontos a gender transformatív oktatási megközelítés, hiszen ezzel tudjuk a társadalmakat érzékenyé tenni ezekre a különbségekre. Thank you. So uh, you how, how companies can be. Thank you. I keep forgetting this. How hogyan tudják, uh, hogyan tudnak a uh, cégek, vállalkozások uh, jobban részt venni, hogyan tudjuk őket ösztönözni a részvételre. Nos, egy duális rendszerben, duális szakképzési rendszerben abból indulhatunk ki, hogy a munkaadók igényeit, a változó munkaerőpiaci igényeket figyelembe veszik a tantervekben, a cégek is részt vesznek a tantervek kidolgozásában, ez nem egy központosított elefántcsont torony beli, vagy oktatási minisztérium beli irodában történik, hanem a cégek, vállalkozások bevonásával az oktatási képzési um, design is um, csatla, um, alkalmazkodik az elvárásokhoz. Ami a cégen belüli képzést illeti, eh, ez a legegyértelműbb eh, és eh, világosabb teher, amivel szembe kell nézniük a résztvevő cégeknek. Ezt a munka erő produktív megosztása ellensúlyozza. A pozitív Mm, szempontok között kell említenem azt, hogy a közágazat vagy e, közszektor nagyon fontos szerepet játszik. Nem csak arról van szó, hogy a cégeket meg kell e, győzni e, arról, hogy adjanak, anélkül, hogy visszaadnánk ezért valamit, hanem nagyon fontos, hogy a jó pedagógiai eh, képzettséggel rendelkezők eh, vegyenek részt ezekben a duális képzésekben. Az intézményesített kutatás eh, is fontos és figyelembe veszi a munkaadók érdekeit, illetve a standardek elfogadása is fontos pozitív eredmény és ezzel lehet a képesítések minőségét garantálni, és ez nagyon jól erősíti a munkaerőpiaci jelzésrendszert. És ezzel megfelelően képzett fiatal munkavállalók kerülnek innen ki. Ami a kihívásokat illeti, tudjuk, hogy gyakran nézzünk szembe azzal, hogy a partnerországokban nem igazán kívánnak beruházni a cégek. És ez egy ördögi kört ördögi kört indít be, mindig anélkül, hogy a saját munka erejükbe ruháznának be, oktatásba ruháznának be, a cégek csak mástól akarják, másik cégtől akarják lenyúlni a jól képzett munkaerőt. Tehát nagyon fontos, hogy szorosan együttműködjünk a kamarákkal, eh, függően attól, hogy melyik országról működünk, melyik országról van szó, ez lehet egy könnyebb, vagy egy eh, hát nagyobb kihívásokat rejtő folyamat. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni. Egy dolog, ami nagyon fontos, és ezt nem hallottuk, a fiatalok bevonása, maguknak a fiataloknak a bevonása elengedhetetlen, hiszen én ezt a Timori látogatásomkor tapasztaltam, vidéken láttuk, a mezőgazdaság volt az egyetlen lehetőség e, arra, hogy a fiatalok dolgozni tudjanak, tehát az egész program e, ebbe az irányba indult el. A fiatalokat e, a mezőgazdaság felé tereltük, de lehet, hogy ezek a fiatalok nem is akarják ezt, csinálni, de nem, kérték, nem kérdezte meg őket senkit, mert ez, ez tűnt az egyetlen lehetőségnek. De hogyha teljes értékláncot figyelembe vesszük, akkor lehet, hogy vannak más tevékenységek, amelyek a mezőgazdasághoz kapcsolódnak, de nem közvetlenül földmunkát jelentenek, marketing vagy bármi. A fiatalok meghallgatása is elengedhetetlen. Az egy dolog, hogy együttműködünk a magán szektorral, hogy megtudjuk azt, hogy milyen képességekre, készségekre van szükségük, de másik kérdés az, hogy a fiatalokat meg kell kérdezni, hogy mit akarnak kezdeni az életükkel. Tehát ez egy kétirányú folyamat. Tessék? Pontosan ez volt a kérdésem, amire utalt a végén. Tehát a magán ágazat, például Afrikában is, a kérdés ez a Nutrition for Security program. Ezeket a projekteket, ezekből egyet-kettőt én is felkerestem, nagyon jó a kommunikáció, nagyon fontos, hogy oktassák, képezzék az ott, az ebben résztvevőket, a zöldségtermesztés, a citrus gyümölcsöknek a termesztése eh, például ezekben a programokban megvalósuló projekt. A fiatalok eh, bevonása nagyon fontos, hogy ezekben a projektekben részt vegyenek, de nem mindenképpen konkrétan a mezőgazdasági termelésben, hanem amihez kedvük van. Aztán a eh, földhöz való hozzáférés. Gyakran a fiataloknak vannak ötleteik, de nem tudják ezt megvalósítani, mert nincs földjük. Tehát a jó kommunikáció elengedhetetlen. az ott dolgozó, gyárban dolgozó, vagy mezőgazdasági üzemben dolgozó személy lehet, hogy nem tudja képezni a fiatalokat, de hogyha jól működik az együttműködés, és a projekt más szereplőivel kapcsolatba lépnek, akkor ez megvalósulhat. Köszönöm. Bien, merci beaucoup. Euh, Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy a különböző hozzászólások lehetővé tették, hogy mindenki elmondhassa véleményét. A legutóbbi hozzászólásokból láthattuk, számomra mindig nehézséget okozott ez a téma, hogy nem kell választani. Itt egyrészt itt van az alapoktatás, és ez már nagyon korán elkezdődik, és nagyon jól elmondták, hogy ezt sem kell az iskolára hagyni, itt van az egész környezet, ezen kívül a, a vízhez való hozzáférés, az, az áram, a közlekedés megszervezése, tehát ez mind szerepel ebben. És utána, ahogy felnő a gyermek, akkor lehetőséget kell neki adni, hogy válasszon, és utána ott van a foglalkoztathatóság kérdése. Mert vannak olyan országok, például Észak-Afrikában, ahol nagyon sok fiatal diplomás van, aki nem talál munkát, és ez szörnyű helyzetbe sodorja őket, és nagyon instabil lesz az ő egzisztenciájuk. És a különböző szereplőkkel itt együtt kell működni. A mi célunk az, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehetne ezt megtenni, mert mivel nem tudjuk jelentősen növelni a forrásokat, fontos, hogy ezeket hatékonyabbá tudjuk tenni, és a különböző szinteken mind pozitív hatást tudjunk kifejteni a különböző országokban. Köszönöm szépen, és itt mit figyelemmel kell mindig lenni, mert vannak még előítéletek, és ha ezeket nem tudjuk megszeredíteni, akkor abból problémák lesznek. Ez a foglalkoztathatóságra is kihat de látjuk, hogy ez rövid távon ahhoz vezet, hogy több ezer fiatalt képeztünk ki, de közben a technológia előre haladt, és a vállalkozásoknak már nincs szükségük ezekre az emberekre, és így ők munkanélkül maradtak. Tehát köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a kollégáknak, akik részt vettek a vitában, köszönöm az elnök asszonynak, hogy megengedte, hogy ezt megszervezzük, és köszönöm a vendégeinknek is, hogy eljöttek hozzánk.